So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, kicsi előre haladott már az. De hát gyakorlatilag először üres volt a terem, nem lehetett elkezdeni az ülést. Úgy látom, hogy, és Luther asszony is egyetért velem, hogy a napi renden senki nem kíván változtatni, úgyhogy ezt elfogadottnak tekintem a közlemények következnek minden nyelvről nyelvre, még horvát ról is van tolmácsolás, és még a máltairól és ész nyelvről is. Egyesek azt mondják, hogy nincs, még angolra sem. Na nézzük. Ez az fán. Ich wiederhol's nochmal, und zwar haben wir alle... Még egyszer elmondom, ma minden nyelv rendelkezésre áll a tolmácskabinok révén ami csak elképzelhető. A Dipenas témában azt kell mondanom, hogy gyorsított, egyszerűsített második olvasat lesz. A tanács úgy tűnik, hogy nem kell ezért július 1-ével a horvátok csatlakozása miatt mindent újraírni. Horvátra is már lefordítják ezt az anyagot, de mehet tovább. Harmadik megjegyzés. Ma április 24-én workshop lesz az újszülött gyermekek témában. Egy órától az ASP 5E2 teremben. Vilmot kolléga, Péterle kollégák hívnak meg minket erre az ülésre. Negyedik mondani valóm az, hogy üdvözlök egy látogatócsoportot közö, körünkben. A, a European Law School 14 hallgatója van körünkben. A brüsszeli Mary App ö, intézet ö, hallgatói is, 15 óra 45-ig, és 20 olyan kolléga is körülbelül, akik a az igazgatóságokon dolgoznak, és most hallgatják a témáinkat. Új képviselőnk van, Franco Onáni nevében, aki független képviselő, és itt a bizottságunkban teljes jogú tagként vesz részt. Ennyi volt az elnöki közlemények körében az elmondandóm. Van-e valakinek megjegyzése december 17-i ülésünk jegyzőkönyvével kapcsolatban? Nincs. Így akkor most rátérünk az első érdemi napirendi pontunkra, Dagmar Roth Bérent jelentésére az orvostechnikai eszközökről. Előzetesen már ö, hallottunk a témáról, és Péter Líze is ö, foglalkozott már ezzel a témával, tehát összevonva tudjuk ezeket most kezelni, ezt a két témát, a Líze jelentést és a Dagmarót Bérent jelentést. Köszönöm szépen, elnök úr! Engedelmével és a kollégák engedelmével és a tolmások engedelmével angolul fogok beszélni, mert Nikola Palai nagyon kollégával angol nyelven tárgyaltunk erről a témáról végig. Amint tudják a kollégák és az árnyék előadók is, hogy üdvözöljük a bizottsági jelentést, mert már régóta itt volt annak az ideje, hogy ezt a több mint 20 éves keretrendelkezést megújítsuk. Jó kiindulási alap, ahol most vagyunk az in vitro diagnosztikai technikai eszközök és az én eszközeim kapcsán egyértelmű, hogy jogalkotásra volt szükség. Mielőtt a részletekre rátérnék, néhány alapvető különbséget mondanék el. Ugye az innováció nem persze önmagáért való cél, de azért van egy ilyen vonulat is, de főleg az a motivációnk, hogy szeretnénk, hogyha a páciensek minél hamarabb, könnyebben hozzájutnának ehhez az eszközökhöz. Sokan félrevezetnek még minket is, a tekintetben, hogy a piaci bevezetés ezen eszközöknek nagyon bonyolult és nehéz, ez nem igaz, hazugság, és szerintem sok cég eh, megerősít engem abban, hogy minél előbbi bevezetésük nagyon fontos. Ezek az orvostechnikai eszközök ö, eh, már a gyakorlatban kipróbáltattak az EU piacon, és egyértelműen hasznosak, tehát semmi nem szabadna, hogy az útjukba álljon. Ennyi bevezető után azt javasolnám, hogy most akkor térjünk rá a fő változásokra, amelyeket a szöveg kezdeményez, illetve az általam bevezetett és elfogadásra szánt kínált változásokról beszélnék. Először is a klasszifikáció tekintetében, hogy hogyan lehet ezeket a műszereket besorolni. Az 5-ös és a 22-es és a 140-es módosítók vonatkoznak ide. Azt szeretnénk elérni, hogy ne legyen általános kivétel ezen pontok kapcsán, mert ezek olyan eszközök, amelyek ebből a szempontból nem térnek el más eszközöktől. A piaci engedélyezés a 67-es és a 79-es pontok szólnak erről. Jelenleg egyszerű bejelentési rendszer érvényesül. Szerintem különbséget kell tenni az egyes orvostechnikai eszközök csoportjai között, és ezeket különbözőképpen, és a bevezetésüket is különbözőképpen kell ö, engedélyezni. Ezeknek nem egyforma a súlya, nem egyforma a biztonsági kockázata, a klinikai tesztelési gyakorlata, és nem ugyanazok a kompetens szervezetek sem, amelyek ezeket ellenőrizni tudják. Az általam javasolt rendszer abból indulna ki, hogy egyes területeken e, központosított, más területeken viszont decentralizált folyamat érvényesüljön. A hármas típusú eszközök és a beépíthető, testbe beoperálható eszközök és a B és a C csoport képeznék a különböző csoportokat. A 41A egy központi eljárást javasol ezen eszközökre vonatkozóan a londoni ügynökség segítségével. Az úgynevezett innovatív eszközök engedélyezésével kapcsolatban, és decentralizált eljárást javaslok azon eszközök tekintetében, amelyeknek nagy a kockázata. Új bejelentési eljárás lenne, de egyszerű, és egy decentralizált és egy centralizált rendszer. Ez egy ajánlat a részemről, elnök úr kollégák. Meggyőződésem ugyanis, hogy meg kell a jelenlegi rendszert változtatni. Ha engem követnek, és sikerül ebben vagy egy más elképzelésben kompromisszumot találnunk, egy dolog biztos, hogy a, ezen eszközökhöz való piaci hozzáférés könnyítése kell, hogy motiváljon minket. Egyesek azt mondják, hogy késedelmeket szenvedtek az én elképzeléseim, illetve hát ezzel eszközök bevezetése késedelmet szenved szabályozási hibák miatt. A központosított eljárás 9 hónapnál hamarabb kéne, hogy piacosítson egy kifejlesztett eszközöt, ez lenne az új szabály, de sok félreértés és hazugság van a sajtóban, sok provokatív megfogalmazás. Állítólag a haldokuló betegeknek három évet kell várniuk, és hogy ez micsoda felelőtlenség egyen, egyes gyártóktól. Hát ez a lobby tevékenység része, de ez egyfajta, hát számomra undorító lobbizás, mert ez egy gyakorlatilag félrevezető és offenzív reklám, ez így nem igaz. A bizottsági hatástanulmány szerint és minden érintett szervezet beszámolója szerint a jelenlegi rendszer alapján körülbelül két és fél, négy hónap az az átlag idő, amire szükség van egy eszköz bevezetéséhez. Az új bizottsági javaslat további három hónappal hosszabbítaná meg ezt az a bonyolult ellenőrzési eljárások miatt, de ekkor is csak 7-8 hónapról beszélünk. Az én javaslatom ezzel szemben a piaci engedélyezés esetében a decentralizált eljárásra 7,5, a központosított eljárásra maximum 9 hónapot javasol, tehát alig két hónappal több ideig tartana a központosított eljárás, és aki ennél többet mond, állít, az vagy buta és nem érti, miről van szó, vagy hazudik. Reméljük, hogy a, a felelős cégek nem terjesztenek ilyen információt. Ezt miután leszegeztük, arról kell szólnunk, hogy ki, en, kinek van lehetősége, engedélye arra, hogy a, a piaci engedélyezést vigye. A 139-es pontig terjedő módosítók vonatkoznak ide. Ami a piaci megjelenését ezen eszközöknek illeti, olyan kompetens szervezetekre van szükség, ez alapvető feltétel, nyilván akik ezt képesek meg, megítélni, tehát nem fogjuk pékre bízni a műcsípő bevezetésének engedélyezését. És olyan komoly szakmai szervezetet akarunk, akinek gyakorlati orvos technikai tapasztalata van, és ezért azt kérem a szövegben, hogy legyen egy állandó úgynevezett in-house kompetens szakértő mindenhol, és egy megbízható outsourcing kör, akiket ezzel meg lehet bízni. Jelenleg alszerződéseket kötnek a cégek ilyen feladatokra, és ez egy átláthatatlan, bonyolult rendszer, és eh, elvileg ne kéne jeleníteni az alszerződők nevét, ez azonban hiányosan valósul meg. Nagyjából lehet tudni, hogy eh, alszerződés nélkül vagy azzal történt az engedélyezés. Aztán a tagállamok eh, között garantálni kellene azt, hogy a nyilvántartások a nemzeti hatóságoknál a többi ország számára is hozzáférhetőek legyenek, és a nemzeti tevékenységek díját össze kéne hangolni a különböző tagállamokban. Jelenleg például egy beépíthető műcsípőt 1000 euróért is be lehet jelenteni fél nap alatt, és az is előfordul, hogy 50 ezer eurót kell fizetni érte, és 9 hónapig tart az engedélyezés. Ez elfogadhatatlan, ekkora különbség, már pedig ez a valóság. Országonként ekkorák a különbségek. Konkrét példáink vannak, ezeket nyilvánosságra is hoztuk. Tehát az engedélyező szervezetek működésének olyannak kell lenni, hogy egymással legalábbis összehasonlítható legyen a működésük, és kompetens legyen orvosi értelemben, és logisztikai szempontból is az engedélyező hatóság. Végül pedig az utolsó nagy fejezet a címkézés, az egyszeri vagy újrahasználhatóság szempontjából. Vannak egyszeri felhasználású eszközök, amit például tipikusan, hogyha beépítenek egy betegbe egy eszközt, akkor nyilván az egyszeri felhasználású. De nagyon gyakran ezek iszonyatosan drágák ezek a protézisek és egyéb eszközök, és jelenleg még nagyon zavaros ezen eszközöknek a piaca. A bizottság számomra nem túl logikus módon osztja föl az egyszerű és többszörű felhasználású eszközöket, nincsenek továbbra sem egyértelmű normák. Én nekem lenne erre javaslatom, hogy ezt hogy kéne megfogalmazni. Szerintem csak az újrahasznosítható eszközöket lehessen, az így ilyenként megcímkézett eszközöket lehessen újra hasznosítani, ez legyen az alapszabály, a kiinduló szabály. Emellett létezzen a single use, tehát a reusable mellett a single use címke is, de akkor azt kelljen megindokolnia a gyártónak, hogy az adott eszköz miért nem újra hasznosítható. És uh, itt a cégek, a kórházak egyfortán érintettek, az ilyen címkézést valakinek ellenőriznie kell, és le, kell, hogy lehessen, és azt is igazolni kelljen, hogy ha valaki újrahasznosítással foglalkozik, akkor garantáltan biztonságosan legyen képes az eszközt átépíteni, megújítani, stb. A single use csak akkor legyen ráírható egy termékre, ha egyértelműen nem újrahasznosítható, az újrahasznosításnak pedig a legmodernebb normáit kell alkalmazni a gyártásban. Ezek a fő mondani valóim. A klinikai tesztelésről van itt még szó, a 25-östől 29-es, 84-estől 96 osi terjedő módosítókban. Itt a hatékonyság és a, a páciensek jóléte haszna fogalmazódik meg a klinikai tesztelés és az etikai bizottságok működése kapcsán. Én is és mások is nyújtottunk be módosítókat a klinikai tesztelésre. Ami a piaci felügyeleti eszközeket illeti a 102-es módosítóig bezárólag, azt szeretnénk, hogy az információ a, a páciensek, a orvosok számára is hozzáférhető legyen. Egy adott orvosi eszköz, ha hibásnak vagy nem működőnek minősül, az előfordulhat, hogy nem magának az eszköznek a hibája, hanem az orvosi tím hibája, amely rosszul építi az be esetleg. Tehát ezek tisztázása érdekében javasoltam itt néhány dolgot. Nagyon gyorsan szaladtam át a szövegen, nem akarom önöket feltartani. Tény, hogy a szöveg nagyon technikai, megváltoztattuk sok helyen a sorrendet, azért, hogy az eredeti gondolatokkal, gondolataimmal jobban összhangban legyen a jelenlegi verzió. Örömmel várom a kollégák véleményét, megjegyzését, további módosító javaslatait. Köszönjük Ruth Bérent asszonynak. Most akkor elkezdjük az árnyék előadók meghallgatását. Guinness asszony. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek ezt a nagyon világos állásfoglalást. Mielőtt rátérnék a módosítókra konkrétan, visszautalnék tavaly februárra, az akkori bizottság egy cselekvési tervet dolgozott ki az orvosi, orvostechnikai eszközökre vonatkozóan. Ugye azóta már eltelt egy év, már a különböző illetékes szervek ezt alkalmazzák, azóta kérdésem, hogy van-e eredmény a tagállamokban? Például a tagállamokat arra kérték, hogy ellenőrizzék, hogy, a meg, hogy az illetékes szervek, hogy az illetékes szervekkel vegyék fel a kapcsolatot, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az orvostechnikai eszközöket valóban azok engedélyezik, akiknek ezt kell. Hány ellenőrzés volt, mik ezeknek, mi volt ezeknek az eredménye? Az óvatos elővigyázatossági rendszer mennyire hatékony? Ezek a kérdések. Szerintem a bizottság segíthet minket abban, hogy jobban jobb törvényeket alkossunk, hogyha beszámol arról, hogy mi történt az ágazatban. De sajnos nem, tud, nem ismerjük ezeket az eseményeket, nem ismerjük az eredményeket, reméljük, hogy azért javulás történt a rendszerben. Ugyanolyan, ugyanazok a céljaink, hogy a betegek jogait végjük, hogy az új innovatív orvostechnikai eszközöket piacra helyezzük, forgalomba hozzuk, és jobb ellátást biztosítsunk. Tehát a célkitűzéseinkkel kapcsolatban nem merülnek fel kérdések, a kérdés csak az, hogy hogyan tudjuk elérni ezen célkitűzéseket. Most pedig rátérnék a jelentésre. Legutóbb elég óvatosan fogalmaztam a, a központi eh, engedélyezéssel kapcsolatban voltak kételjeim, nem vagyok benne biztos, hogy a módosítók javítottak a helyzeten, vagy javítani fognak a jelenlegi helyzeten. Úgy vélem, hogyha az illetékes szerveket és azokat a szerveket, akik az engedélyezést végzik, egyformán kezeljük, az mindenképpen jó eredménnyel jár. Aztán azt is meg kell nézni, hogy mi az illetékes, feladat, mi az illetékes szervek feladata, megteszik-e ezt, ellátják a feladatukat. Jelenleg például nem minden esetben rendelkeznek a megfelelő adatokkal. Így mindenképpen lehetne javítani a rendszerem. A belső szakértők kontra külső szakértő kérdésben vannak aggájaim. Ugye az emberek azt szokták mondani, hogy jó lenne, hogyha mozgásban lennének a szakértők, hiszen így többféle forrásból hallhatja az ember a szakvéleményt. Ezzel kapcsolatban szerintem nagyon óvatosan kell fogalmazni. Az biztos, hogy szakértőkre szükség van az ellenőrző szervekben, és olyan szakértőkre, akik megfelelően képesítve vannak. Nézzük a különböző díjazásokat. Hát, ugye vannak az, az ellenőrző szervek által kiszámlázott díjak, illetve vannak az illetékes szervek díjai. Sajnálatos lenne, hogyha az szerint választanák ki a megfelelő szervet, ahol, hogy ekkora díjat kérnek de azt is el szeretnénk kerülni, hogy az égbe szökjenek a, ezek az árak, ezek a díjak. Tehát óvatosan fogalmazzunk, és mindenképpen kell foglalkozni ezzel is a jelentésben. Aztán nézzük az engedélyezési folyamatot. Azt hiszem, hogy ez a gerince ennek a jelentésnek. Szerintem ez bonyolítja a rendszert, és nem egyértelmű, hogy ezáltal jobb lesz a rendszer. Így aztán módosítókat fogok benyújtani, és ezáltal próbálom a, a szakbi, a, az Európai Bizottság javaslatát erősíteni, remélem ez jó hatással lesz aztán. A piacfelügyeletet is mindenképpen erősíteni kell, és az ellenőrző szervezetek, szervek szabályát meg kell erősíteni, és az illetékes szerveknek azt kell tenniük, amelyek jelenleg nem tesznek meg, tehát eh, ha, ha jogszabályokat, eh, ha jogszabályok mennyiségét megnöveljük, eh, és akár bonyolultabbá is tesszük, akkor azt kell elérni, hogy az illetékes szervek tényleg, ellenőri, tényleg foglalkozzanak ezzel. Én nagyon nagy figyelemmel olvastam el a jelentéstevő jelentését. Próbáltam egy páciens szemével nézni a dolgot, hogyha látom, hogy egy egyszer felhasználatos eszközt például öblögetnek a kórházban, akkor nyilván kételjeim támadnak. Az végül is logikus, hogy addig egyszer használatos valami, amíg az ellenkezőjét be nem biztosítják, de lehet, hogy ez ennél bonyolultabb meg kell nézni, hogy az egészségügyi ellátásban ez igazából hogyan történik, tehát a gyakorlatban mi a helyzet. Jó lenne, hogyha a páciensek, a beteg szervezetek is eh, elmondhatnák a véleményüket, úgyhogy ezzel kapcsolatban is lesznek majd módosítóim. A szöveg szerkezete vagy elrendezése, hát ez valóban nem ideális, és itt meg tudok egyezni az előadóval. Látom a Látom, elnök úr, hogy a kezében már ott a kalapács. Próbálom rövidre fogni, tehát a célkütőzéseink köz, közösek az a kérdés csak, hogy hogyan érjük el ezeket a célokat, és remélem, hogy meg tudunk egyezni majd a kollégákkal. Elnök. Köszönöm. Holger Kramer következik. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő remek jelentést készített. A munka alapjai helyes irányba vezetnek minket, és meg döntő pontokon kompromisszumokra juthatunk. Azelőtt nem szóló csatlakoznék, a javaslat fontos pontjait követni tudjuk. Ezen három percben lehetetlen mindenre kitérni. Nagyon összetett ez a dosszé, csak néhány pontot vetnék fel. Azt hiszem, hogy a termék osztályozásnál a bizottsági javaslatban van néhány olyan szabály, amely szerintem túlságosan bizonytalan és jogbizonytalanságot teremthet a végrehajthatóságban. Ezért itt a 21-es szabályt nem tudom támogatni, vagy a 19-est, ahol eltalány jellegű szabályozás van a nano anyagokra vonatkozóan, nincs megfelelő differenciálás a kockázatokra vonatkozóan, tehát ez még több nehézséget, költséget és bürokráciát teremt. Azt hiszem, jó úton vagyunk, és mindent támogatnék a javaslatokat illetően, hogyha az említett helyeken a követelményeket emelnénk, és konkrét intézkedésekkel biztosítanánk, hogy a megfelelő helyek rendelkeznek a szükséges szakértelemmel, amikor az orvosi termékek tanúsításáról van szó fontos az erősebb piaci felügyelet, a már forgalomban lévő termékek vonatkozásában gyorsabb, korábbi információkra van, szuk, van szükség, hogy ne legyenek nem kívánt következmények vagy incidensek, több adatot kell gyűjteni, adatbankokat kell létrehozni legalább a tagállami szinteken, hogy ezeket az információkat megkapjuk. A European Advice esetében elmondhatom, hogy a decentralizált engedélyezésnek nem vagyok támogatója. Egyetértek azzal, amit Meginész asszony mondott. Azt hiszem, hogy jobb lenne a másik oldalról is átgondolni ezeket a dolgokat, azaz, hogy mi eredményez nagyobb biztonságot a páciensek számára. Itt van egy viszonylag új tanulmány, amely a visszahívások, piacról való visszahívások gyakoriságára mutatott rá az USA-ban. Az USA-ban decentralizált a jóváhagyása az orvostechnikai termékeknek, és a tanulmány eredménye az, hogy a két piac, az USA és az EU piac között nincs jelentős különbség a piacról való az orvosi termékekre vonatkozóan, tehát nálunk sem hívnának vissza több terméket a piacról. Éppen ezért azt hiszem, hogy kritikus módon felül kell vizsgálni, hogy ez előre vissza minket ez a javaslat. Azt hiszem, hogy egy kompromisszumos javaslat lehetséges lenne a Medical Devices Group szerepéről. Azt hiszem, nem észszerű ezt a koordinációs csoportot hatáskor kell felruházni a termékeket, illetően ez az eljárást is rendkívüli módon lelassítaná és megnehezítené, de bizonyos körülmények között ez a csoport egy megfelelő központ lehet a felügyeleti és engedélyezési hatáskörökkel kapcsolatos információk nyújtását illetően a cél az kell, hogy legyen, hogy a megfelelő szervek szakértelmét növeljük, nem szabad, hogy mindent ők végezzenek, különösen a hármas osztályba tartozó termékek esetében. És itt a single use kapcsolatos vitát illetően azt hiszem, hogy egyet tudok érteni a jelentéstevővel, aki azt mondja, hogy észszerűtlen a single use termékek újra hasznosításra vonatkozó, újra felhasználásra vonatkozó javaslat. A gyakorlatban ez nem működik. Egy single use címke önmagában nem oldja meg a problémákat. Legalábbis az én tagállamom szemszögéből úgy látom, hogy mindig vannak problémák, sokkal több a probléma az újra feldolgozott termékekkel, mint a single use termékekkel. Éppen ezért el kell gondolkodnunk, hogy milyen szabályt alkossunk e tekintetben. Nem szabad a szigorú termékeket újra feldolgozni, ez világos, ennek ellenére ez megtörténik, ezt nehéz megakadályozni valószínűleg. Fontos, hogy az orvosi termékek esetében, amiket újra feldolgoznak, még erősebb ellenőrzésre lesz szükség. Nos, azt hiszem, hogy jó úton vagyunk a kompromisszumok megtalálásához, a nézet különbségek esetében, ugye, itt a ö, parciális jóváhagyást illeti, azt hiszem, hogy jó kompromisszumra juthatunk a végén. Köszönöm önök, köszönöm Holger Kramernak. Nos, következőként Michel Rivázi következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek is, Rodberend asszony javasolta a rendszer javítását, oly módon, hogy a határidőket megőrizzük, ez nagyon fontos a piacra dobás szempontjából. Három dolog fontos, az információk átláthatóság, az ellenőrzés és az irányítás. Az átláthatóság szintjén szeretném elmondani a jelentéstevő asszonynak, hogy kicsit messzebb kell menni e tekintetben a klinikai kísérletekkel kapcsolatosan. Itt az adatok áldatása a klinikai kísérleteknél, itt arról van szó, hogy a klinikai kísérleteknél a 1049-es rendelet szerint szükség van az információkhoz való hozzáféréshez, amikor klinikai kísérleteket végeznek. Amikor pedig a tanúsító szervezetekről beszélünk, nekik is át kell adniuk az adatokat, nem csupán az összefoglalást. Hogyha ellenőrizni akarjuk, a tanúsító szervezeteket, akkor ezt azon tanulmányok alapján is meg kell tenni, amik elkészültek, és gyakran nincs elég hozzáférésünk ezekhez az információkhoz. Nos, az ellenőrzést illetően hogyan lehet ezen tanúsító szervezeteket ellenőrizni, amikor itt az szerepel, hogy a tagállamokon keresztül tűnik, történik ez, de érdekkonfliktus lehet a tagállamok és a tanúsító szervezetek között az azonos tagállamban működő szervezetek esetén. Nos, én elég sokat beszéltem az inspektorokkal, és azt mondták, hogy ha egy előzetes figyelmeztetés van egy tagállamok, tagállamban, akkor előnézni kell a tanúsító szervezetet az adott tagállam által, de azon tagállam által is, amely a vészjelzéssel élt. Ugyanez érvényes azon információkra vonatkozóan, amelyek az egészségügyben dolgozókra vagy a felhasználókra vonatkoznak. Több információra van szükségük a gyógyszer vigilancia tekintetében, ugyanis itt a mellékhatásokról is szó van. Ami pedig az igazgatást illeti, ez számomra nagy problémát jelent, mert ez a GSCDM, ez a szakértői bizottság, a 27, illetve most már 28 tagállam szervezete, ez egy olyan szervezettel rendelkezik, amely elég bizonytalan, nem tudjuk pontosan mi is a feladata, és hogyha megnézzük a tagállamok szintjén, az FDS szintjén, akkor láthatjuk, hogy az FDA-nál van a gyógyszerekkel kapcsolatos felelősség, de az orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos felelősség is. A javaslatban az van, hogy egy piaci engedélyezésnél a hármas kategóriában mindenképpen ö, szükség van ilyen engedélyezésre, ezzel egyetértek, ez egy innovatív kategória. Ide tartoznak az implantátumok, a terápiás hatású ö, készülékek, a az invazív jellegű implantátumok, vagy akár az esztétikai jellegű implantátumok, hiszen láthatjuk, hogy a mellimplantátumok, milyen botrányok vannak jelenleg Franciaországban. Tehát az, hogy ezeket a hatásköröket az ÖML-hoz rendezzük át, ez azzal járna, hogy ez központosított lenne, ugyanakkor lennének olyan orvostechnikai eszközök, amelyek a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök között helyezkednek el. Én a harmadik kategória az nem nyúlnék hozzá, amely nagyon specifikus, az inno- innovatív jellegű, de ezt mindenképpen pontosan meg kell határozni ezt a kategóriát. Igen, mondok a decentralizációra, az 1-es, 2-es, 2 e kategóriába tartozó termékek esetében ezeket lehet decentralizálni, de amikor például implantátumot helyeznek a testbe, és nincs piaci engedélyezés, hát ott mindenféleképpen kockázatok lépnek fel. Ami pedig a vegyi termékeket illeti, ugye a CMR jelzést kell ide illeszteni a kancerogén és egyéb termékekkel kapcsolatosan, hogy ezek ne szerepeljenek itt az technikai termékek között, hogyha van lehetséges helyettesítő. Köszönöm. Most pedig Jana Kudakis helyett a kollégának adok szót, ő helyettesíti Jana Kudakis kollégát. Köszönöm szépen elnök úr a szót. Kedves kollégák, először is engedjék meg, hogy eh, a kollégámat kimentsem, nem tudott ma eljönni, tehát vegyék úgy, hogy amit mondok, azt ő mondja az orvosi termékekre vonatkozóan. Ezeket az eszközöket közösen kezeljük most a vitában az in vitro eszközökkel, de azért köztük óriási különbségek vannak. Teljesen különböző azért ez a két köre a termékeknek. A rendeletben nyilván nagyobb ambíciókat lehet megvalósítani, mint az irányelvben, a tagállamoknak korrekciókat kell végrehajtani. Először is az eljárás és a páciensek biztonsága tekintetében kell javítani a minőséget, másodszorban pedig ezen eszközök hozzáférhetőségét kell javítani, magasabb minőségű termékekre van szükség, biztonságosabb termékekre, ugyanakkor ezen eszközök elérhetőségét nem szabad, hogy hagyjuk, hogy beszűküljön. És nem szabad, hogy az elérhetőség szűk keresztmetszete miatt bizonyos kezelésekre ne kerülhessen sor. Az engedélyezése ezen orvosi eszközöknek nem hatékony rendszerben történik jelenleg, bürokratikus és különböző rendszerek működnek. Ugyanakkor azért már ma is vannak bizonyos mechanizmusok, Azt remélem, hogy egy konkrét időpontban való egyszerű, egyszerre történő engedélyezés az eszközöknek nem hatékony. olyan engedélyezésre van szükség, amely minden fölösleges átfedő ellenőrzést kiszűr. Mert jelenleg nem egyértelmű, hogy kik ellenőriznek, miért kell újra ellenőrizni egyes termékeket tehát átláthatatlan rendszer. Ami a mobil rendszereket illeti, hogy ezeket hova kére besorolni, hogy orvosi eszközöke vagy sem, ezzel kapcsolatban ugye itt van a tonométer példája, a, a vérnyomás mérő, amely orvosi eszköz nyilván, de tulajdonképpen nagyon hasonlít egy telefonhoz, sőt telefonhoz kapcsolható, modellek is vannak, és akkor ilyen értelen, ilyenkor felmerül a kérdés, hogy ez egy ilyen termék a jogalkotás szempontjából most ide tartozik-e, vagy sem. Vagy a szoftverek. A szoftver része az adott eszköznek, ami futtatja, vagy amin az fut, vagy sem. A kilenc éves tapasztalatom intenzív osztályokon használt gépekkel azt sugalja nekem, hogy, hogy itt is tisztázásra van szükség. A gyakorlatban az a baj, hogy gyakran ö, meghagyjuk a gyártóknak azt, hogy ők maguktól határozzák meg, hogy egy adott termék egyszeri felhasználású-e vagy sem. sokszor vitathatóak ezek a besorolások. Szerintem jobb lenne, hogyha bevezetnénk egy inkább a az újrafelhasználást szabályozó szabályt, ugye megéltem már én is olyat, hogy katétereket úgymond fertőtlenítettek, kimostak és újra használtak, hát ez katasztrófa, ugye? Tehát az újrafelhasználást kéne szigorúbban szabályozni. Obrigada, Presidente. Eh, eu gostava, em primeiro lugar... Eh, Elnök úr, először is gratulálni szeretnék Dagmárnak a hatalmas munkához, amit nagyon szakszerűen végzett el. Nagyon bonyolult témát választott, eh, sok csapdá, csapda van benne. Ugyanakkor egyértelmű, hogy szükséges volt már a meglévő jogalkotás felülvizsgálata. Dagmar olyan szöveggel állt elő, ami biztos, hogy javítja az eredeti bizottsági javaslatot, sok logikus, érthető javaslatot tartalmaz. Ha majd rákerül a részletes vitára a sor, akkor nyilván belemehetünk a részletekbe is, Most csak röviden beszélnek arról, hogy mennyire örülök ennek a piac előtti engedélyezési aspektusnak, amit Dagmar kiemel. A klinikai tesztelésről is szól. amely az új rendszerben sokkal hasznosabb adatokat szolgáltathatna az egyes eszközök biztonságáról, etikai erkölcsi aspektusairól ezen eszközöknek. A, az értesítő, értesítendő hatóságok kérdése. Ez, eh, eh, eh, ha pedig nagyon kockázatos eszközökről van szó, vagy olyan innovatív eszközökről, amelyek még kísérleti fázisban vannak, akkor pedig nagyon fontos, hogy egy központi, független szervezet adhassa meg, adja meg az engedélyt, annak bevezetésére, és a tagállamoknak csatlakozni kell, csak a tagállami kompetens szervezeteknek ehhez a rendszerhez. Fontos továbbá szerintem, hogy mint például az endokrin disruptorok eh, esetében is, erről írtunk külön jelentést is itt a parlamentben, körültekintően járjunk el, amikor jogot alkotunk, és valahol meg kell húzni a vonalat, eh, ezek, ezen eszközök engedélyezésekor. Végül pedig az egyszerű felhasználású vagy újra felhasználhatóság szempontjáról szólnék. Általában véve egyetértek azokkal a kritériumokat, amelyeket Dagmar Bérent javasol, de úgy gondolom, úgy érzem, hogy egy-két aspektusa a leírt gondolatoknak még felvet kérdéseket. Nyilván maguk a, a betegek a legritkább esetben fogják elolvasni a, a termékekre ráírt címkéket, ezek az, ezek az orvosoknak szólnak. És uh, itt felmerül az az aggodalom, hogyha az Európai Unió számára egy közös joga, jogot alkotunk, akkor, akkor felmerül tehát az a veszély, hogy az egyszerű felhasználású termékek definícióját esetleg valaki kitágítják, és az Európában egyszer felhasznált eszközöket elküldik a világ más pontjára, eladják, ahol azok még nem minősülnek felhasználtak. Erre ki kéne tenni erre a aspektusra. Köszönöm. Mi is köszönjük. Most az általános felszóló következnek ebben a témában. Két-két percet tudok adnak, adni mindenkinek, mert még az Európai Bizottságot is meg kell hallgatnunk, és Péter Líze jelentéséről is egy kicsit még külön is kéne beszélnünk. Következő kértek szót. Ja, Mászé Kukovics, bitte. Mászé Kukovics asszony először. Thank you, President, and thank you uh, to... Köszönöm szépen az előadónak is a munkát. System for medical devices. And from my experience, the first... Uh, az első gond a transzparencia, az átláthatóság hiánya. Nagyon különbözőképpen látjuk ezt az egyes tagállamokban, ezt a kérdést, és ebből az fakad, hogy a belső piac egysége sérül. Mert az egységes piac kapcsán sok mindenről beszélünk, de a legritkább esetben beszélünk az orvosi eszközökről, már pedig ez dilemma. Aztán a hozzáférés, a piaci hozzáférés kérdése foglalkoztat engem. A központosított engedélyezéssel kapcsolatban az a kérdésem, hogy ugye, ha észszerű idő rendelünk az engedélyezés mellé, annak az kell, hogy legyen a motivációja, hogy a páciens minél hamarabb hozzáférhessen az adott eszközhöz. De felmerül az a kérdés is, hogy van-e elég szakértünk a felgyorsított ellenőrzés végrehajtásához? A gyakorlatban fog-e ez működni? Az az érzésem, hogy kéne valamilyen Uh, it is still a question of uh, such of uh... európai központi uh, hatóságra, vagy legalábbis ellenőrzési, engedélyezési rendszerre is szükség van. Elnök, köszönjük szépen! Most per, Permanova asszonynak adom meg a szót. Thank you very much. I would like also to congratulate... Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Észrevételi alapvetően a betegbiztonságra vonatkoznak. Örülök annak, hogy ezt a megközelítést választotta. Nézzük a központosított vagy centralizált forgalomba hozatali értékelést nem lenne jó, hogyha túlságosan sok termék öntené el ezt a szervezetet, vagy ezt a folyamatot. Jó lenne, hogyha plusz kritériumaink lennének, így aztán azon, azon termékeket kivonhatjuk a centralizált eljárásból, ami nem ide tartozik. A kijelölt szervezetek nagy részének nincsenek belső szakértői, és az új, viszont az új bizottsági javaslatban a klinikai adatokat ott kéne kiértékelni, tehát nincs meg a megfelelő szaktudásuk ehhez a klinikai vizsgálatok vizsgálatok kiértékelését, ezért akár ki is szervezhetnék. Erre sok utalás történik. Nos, van egy olyan orvosi műszer lista, amiről Amerikában az FDA nem adta meg az engedélyt, aztán euró, az európai piacra dobták őket, de kivonták őket. Nem azonos, nem párhuzamos egyébként az amerikai FDA és az európai kijelölt szervezetek feladata. Koordinációs csoportokra van szükség az EU-ban, viszont az ő az ő jogkörük, illetve az ő véleményük nem feltétlenül kötelező érvényű, így aztán a beteg biztonság szempontjából ez nem sokat segít. Kérdés az, hogy az implantátumok mennyire orvosi, mennyire orvosi bűszerek, mondom, a kritériumokat kell egyértelműbbé tenni. Aztán egyszeri felhasználás. A címkézés nem feltétlenül pozitív, mert hogyha azt a címkét kitaláljuk, hogy egyszer használatos, az szerintem zavart okoz, lehet, hogy egy másik jogszabályban kéne ezzel foglal, foglalkoznunk. Fontos, hogy a biztonságot ne, oko, ne, ö, sor, ne sodorjuk veszélybe. Korin Lepás. Köszönöm elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek ezt a jelentést. A jelentés egy olyan időpontban kerül sor, amikor országomban zajlik a bírósági eljárás Jean-Claude Mász, a PIP alapítója ellenében számos uh, hölgy, mint felperes részéről a vádlottak uh, pap Dián foglal majd helyet az engedélyezés hiánya miatt, ami a pipet illeti az USA beli hatóság 2000-ben megtagadta ennek az engedélyezését, mert nem felelt meg az ottani standardeknek. 2005-ben Nagy-Britanniában, 2007-ben halálesetekre került sor. Nos, itt remélhetőleg ezzel a rendelettel ilyenfajta pípesetekre nem kerülhet sor a jövőben. Tehát a szereplők felelősségre nagyon fontos rámutatni, és a közhatóságnak a lehető legjobb szabályozást kell létrehoznia. De tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, mint ahogyan rendszeresen látjuk, hatékony ellenőrzés szankciók nélkül a világ legjobb törvénye is csak virtuális marad. Az orvostechnikai eszközök esetében az európai vállalatok versenyképesek, ezt meg kell őriznünk, ugyanakkor biztosítanunk kell a biztonságot, és meg kell őriznünk a bizalmat. A PIP eset megmutatja, hogy milyen hiányosságok vannak a piacfelügyeletben, és a bizottság szövege e tekintetben nem megy elég messzere. Minden tagállamban a termelőknek szám, rendszeresen kell számot adniuk a módszerről és a minőségről, az ellenőrzési folyamatba ezeket a termékeket be kell vonni, a termékek piaci engedélyezésének pillanatában, és az interneten terjesztett termékek esetében, és minden egyes a rendelkezésbe ütköző tett felelős, jogi felelősségre vonással kell, hogy járjon. A PIP egy egészségügyi sok volt, a brit orvosi lap mind szerint valódi és nem virtuális ellenőrzésekre van szükség, és Kramer kollégához hasonlóan én is ellenzem az egyszerű felhasználású termékek újrahasznosítását automatikus módon, ez abszolút veszélyes esetet teremtene. Elnök, köszönöm, Péter Liza következik. Köszönöm, elnök úr, köszönetet mondok Dagmar Rót Bérennek munkájáért, de Megines képviselőnek is egyes észrevételeiért, amelyet a néppárt részéről tett, melyeket osztok. Valamennyien meg akarjuk tartani, erősíteni akarjuk az innovációt, és jobban védeni akarjuk a pácienseket. Azt hiszem, hogy sok dologban egyetértünk, Dagmar és Dragmar Rothberend és jó magam a két jelentésünket illetően párhuzamos javaslatokkal rendelkezünk, ami az etikai bizottságot illeti, vagy a felülvizsgálatot ugyanaz az álláspontunk. A javaslat egyes pontokon való megváltoztatásnak van értelme, azt hiszem, hogy a kinevezett hatóságok szakértelmét is, szakértelmét is erősíteni kell, akár a jellegi megfogalmazásban, akár másban, de ezt mindenképpen pontosítani kell a bizottsági javaslattal szemben. Nekem is aggodalmaim vannak a single-use szabályként való bevezetését illetően, valamint a nanorészecskéket illetően, amiről már Holger szólt, én ezt kritikusnak látom és osztom Megines képviselő és mások véleményét azt illetően, hogy nem lehet állami előzetes engedélyezés. Nos, ezen esetekben az innováció Európában gyorsabban kerülhet piacra, mint az USA-ban. Ezt nem szabad kockára tennünk, és botrányok nem csak az orvostechnikai termékeknél, hanem a gyógyszereknél is vannak a, például a fogamzásgátló tablettákkal kapcsolatos legújabb botrányra utalnék. Természetesen le kell vonni a megfelelő konzekvenciákat a tagállami hatóságoknál is. Itt nagyon gyors cselekvésre van szükség, hogyha az egész rendszert át akarjuk alakítani, akkor hosszabb időre van szükség átmeneti időszakként, mint három év, és éppen ezért nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez a javaslat a helyes út. Elnök Schnellhardt képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Szokásom, szokásunkhoz híven egy jó javaslatot kaptunk a jelentéstevő részéről észszerű, ez nyomon követhető, néhány észrevétel. Az átalakítást illetően nem biztos, hogy ez sok eredményt hoz, a tanácsban van egy, gyakorl- egy konfliktus. A gyakorlat az az, hogy a gyártók az egyszerű felhasználás szeretnék, hogy el tudják adni a termékeiket, itt pontosan a gyártók akarják megakadályozni a költségcsökkentést, csökkentést ezen termékek esetében. Én a katéterek és egyebek újra felhasználása ellen vagyok természetesen. Ez egy teljesen más munkamódszert jelent, de bizonyos szabványok szerint ezeket újra fel lehet használni. Aztán kérdés, hogy ezt a piacra bízunk-e, vagy pedig a kórházak végezzék ezt a feladatot, vagy ezért illetékes vállalatok. Nos, szerintem mindennek a kérdésnek a szabályozását a felhasználókra kellene hagyni. A rendszerváltozás esetében nem tudom, hogy ez meghozza a szükséges áttörést. Talán a rendes engedélyezési eljárásra lenne szükség megfelelő termékeknél, illetve ezt megfelelően ki kell igazítani más esetekben. Ami az illetékeket, a diakat illeti jónak tartom a javaslatot, és ez úgy tűnik, hogy végrehajtható is. Az ellenőrzéseket illetően azt hiszem, hogy szigorúbbnak kellene lennünk, és magasabb korlátokat bevezetni, mégpedig a be nem jelentett ellenőrzéseket és a szúró próbaszerű ellenőrzéseket. Nagyon fontos ez, hogy az eddigiekhez hasonló botrányokat megakadályozzuk, tehát szúró próbaszerűen kellene be nem jelentett módon ellenőrizni ezeket a termékeket. Ezen kívül úgy vélem, hogy talán egy tagállami szervet kellene létrehozni Európában, amely az ellenőrzéseket ellenőrzi. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ezzel a felszólalói a végére értünk, és uh, Szvannó asszonyt üdvözlöm itt, aki az új uh, igazgatója a fogyasztói ügyeknek. Legutóbb kimentette magát, mert egy fontos nemzetközi konferencia előtt kell szólni, annál inkább örülünk, hogy most itt van körünkben, és meg is adom önnek a szót. Uh, Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság szempontjából nagyon fontos az, hogy milyennek a sorsa ennek a javaslatnak. Most először vagyok itt, és politikai főnököm egyértelmű üzenettel ruházott fel. Azért jött létre ez a jogszabály, mert a betegek biztonságát tartottuk szem előtt, tehát ezen megközelítéssel fogalmaztuk ezt meg. Így alkottuk meg a, jogalk- a jogszabályjavaslatot. A PIP botránytól egyáltalán nem független a dolog, ez az a kérdés, amit kerülgetünk. Felmerült egy kérdés, hogy mi a helyzet a bizottság tavalyi cselekvési terv javaslatával. Ha megengedi elnök úr, a végén szeretnék erről beszélni, ha lesz még idő, vagy ha engedélyt kapok arra, hogy tovább beszélje. Na nézzük a feltett kérdéseket. Az engedélyezés, a piacra jutási vagy forgalomba hozatali engedélyezés a legfőbb kérdés. Itt is az volt a vezérvonal, hogy hogyan lehet a betegek biztonságát a folyamat által erősebbé tenni. Azt hiszem, hogy itt a parlamentben erről már többször volt szó. Hálás vagyok a jelentéstevőnek, hogy nagyon hasznos workshopokat szervezett, tehát már többször megbeszélték a mi javaslatunkat. a mi javaslatunknak szintén az volt a célja, ugye, hogy a betegek biztonságát növeljük, a centralizált módszer pedig nem feltétlenül ezzel a hatással jár. Azt hiszem, ez nyilvánvaló a mi hatástanulmányunkból, vagy hatáselemzésünkből is. Tehát alapvetően betegbiztonságról van szó, nem csak arról, hogy mennyire versenyképes az ágazat, persze ez is fontos, de nem csak. értjük, hogy a jelentéstevő hogyan gondolkodik, nagyon fontos kérdésekre utalt ő is, de a biztonság növelés a legfontosabb számunkra. Az ellenőrzési módszer pontosan erről szól, hogy a betegek biztonságát növeljük, és reméljük, hogy ezt a kívánt hatást sikerül elérni. Újra felhasználás kérdése. Értjük az akályokat, és azt hiszem, hogy nagyon is logikusak ezek, de hogy a képviselők között néhányan felvetették a gyakorlati megvalósíthatóság is kérdés, hogyha a címkézés felé mozdulunk el, akkor lesznek, egy, lesz egy egyszer használatos, vagy többször felhasználható címke. El kell ezen gondolkodni, csak az a kérdés, hogy ezt meg lehet-e valósítani. 21-es szabály. Itt azt hiszem, hogy boldogan nyújtunk további fel, felvilágosítást. Itt alapvetően egy különleges kategóriájú termékcsoportról van szó, egyértelműen meg kell határozni, hogy milyen termékek ezek, és megfelelő kockázatokkal kell mindezt párosítani aztán. Klinikai vizsgálatok, klinikai kutatások. A bizottság nagy örömmel veszi figyelembe az etikai bizottságok véleményét, de természetesen ezt úgy kell megtenni, hogy a klinikai vizsgálatokról szóló javaslattal összhangban legyen. Nézzük a kijelölt szervezetek kérdését. Természetesen el kell érni azt, hogy a megfelelő illetékes személyek feleljenek az ellenőrzését, illetve az átláthatóság is nagyon fontos. Ami a díjazást illeti, tudomásul vettük a az aggályokat, illetve hogy jobb tájékoztatásra van szükség. Ugyanez a helyzet a piaci a piaci felügyeletről, felügyelettel, illetve a engedélyezéssel. Tudomásul vettük ezeket, és szívesen beillesztjük ezeket a javaslatba, illetve növeljük a, a tájékoztatás mennyiségét, minőségét ami pedig a szöveg elrendezését illeti. Ha a szakbizottság úgy véli, hogy ezt átrendezni logikusabbat, hát akkor ezt elfogadjuk. Viszont, hogyha megváltoztatják a javaslat lényegét, azt nem tudjuk elfogadni. Mi is történt tavaly óta? Talán tudják, és ez válasz a kérdésekre, amikor a PIP botrány kitört, mert csalásról volt szó. Akkor egy stressztesztet végeztünk, megnéztük, hogy az tavaly javaslataink kiszűrték volna ezt a botrányt, tehát fennakadta volna a hálón a, a, ez a botrány, ez az eset, és pozitív volt az eredmény. Tehát az volt az elképzelés, hogy az új jogszabály kialakításakor egy PIP típusú botrányt már ki tudunk szűrni. Tavaly óta megtettük az összes szükséges lépést, amire ígéretet tettünk. Voltak már közös auditok, a különböző bizottsági szervek által végzett auditok, és tagállami szinten is elvégeztük ezt, négy országban, nem sokára újabb országok következnek. Az illeték, vagy a, kilet, a kijelölt szervek által elvégzendő feladatok, illetve az erre, erre vonatkozó kritériumok témája néhány hónap múlva be tudjuk jelenteni az új intézkedéseket. Egy dokumentumon dolgozunk e témában nyárra valószínűleg kész lesz, és ez a cselekvési terv következményeit tárgyal. Szívesen előadjuk ennek a dokumentumnak a tartalmát majd, ha kész lesz. Úgy véljük, hogy a cselekvési terv 60-70%-át már megvalósították, és ha bármilyen más kérdésük kérdésükben szívesen válaszolok ezekre. Köszönöm. A jelentéstevő Dagmar Rothbélen kap szót. Köszönöm szépen. Nyilván nem tudok mindenre most kitérni, de csoportosítanám az elhangzott hangzott gondolatokat. Piaci hozzáférés. Ez többeknél előjött. Hangsúlyozni szeretnék valamit ismét. Az idő tervet, az időrendet. Jelenleg a bizottság hatástanulmányáról tudjuk, hogy négy hónapig tart. A bizottság saját javaslata szerint további három hónapot kéne ehhez hozzácsapni, tehát hét hónap lenne ezután az engedélyezés. Az én javaslatom, és ez nem légből kapott, arra irányul, hogy legyen központosított és decentralizált eljárás. Ez a központosított ugye a tagállami hatóságok dolga lenne, ez körülbelül 7 hónapig tartana, utána számoltunk. A decentralizált eljárás, pontosabban a decentralizált 7, a centralizált 9 hónapig. Tehát körülbelül ugyanazt mondjuk, mint a bizottság, mi nem hátráltatjuk a piaci hozzáférés. Aki azt állítja, hogy ez három év, az hazudik. És nem szabad, hogy ez a populista nézet félrevezesse az érintetteket, a biztosítókat, a pácienseket, a orvosokat. Ez rossz, hazug lobbizás. Na most a centralizált és decentralizált rendszer különbsége. Antónia, szinte mindenki mondta. Itt le kell szögezni, hogy az én elképzelésem szerint, és ez minden beépített eszközt lefed, a hármas típusú termékeket, az, az én javaslatom alapján a termékek 20%-át fedi le. Ez még mindig nagyon kis arány ennek legyünk tudatában. Talán Péter Léze mondta, hogy egy hármas plusz kategóriát is be lehetne vezetni, felőlem, megvizsgálhatjuk ezt is, de meggyőződésem, hogy minden, amit beépítenek egy emberi szervezetbe, és ott marad, és minden, aminek aktív farmakológiai hatóanyaga van, az hasonló eljárás alá kell, hogy essen, mint a gyógyszerek maguk. Ez bekerül a szervezetbe, gondoljunk ebbe bele. Itt a biztonság, mint a heparin esetében, vagy inzulin, itt ez a maximális biztonságot igénylő kategória, ha központosított eljárás, vagy nem központosított érvényesül, nemzeti vagy EMA által indított eljárás akkor felőlem lehet itt ö, ö, további alkatógriát létrehozni, de meg kell különböztetni a, az injekciós tűket a műcsípőktől. Tehát ö, a világ legegyszerűbb embere is megértsi, megértse, és megérti, hogy a jelenlegi kategorizáció rossz. A kijelölt hatóságok tekintetében is meg kell újítani a rendszert. Nekem mindegy, hogy ez hogyan történik. De egy dologhoz ragaszkodni. Egy dologhoz ragaszkodni akarok. A házon belüli szak értelemre kell támaszkodni. Nem szabad outsourcingolni ezt a tevékenységet. Itt akkor megszűnik az átláthatóság és megbízhatóság. Tehát nem szabad alvállalkozókkal elvégeztetni ezt a nagyon fontos feladatot. Ez a botrány és katasztrófa garanciája, hogyha ezt ki, ki helyezzük. Hogy merhet egy alszervezet, ahol még orvosok sincsenek és gyógyszerészek, bármit mondani egy eszközről, amit aztán széles körben használnak és emberek szervezetébe építenek be. Tehát itt kizárólag orvosok dönthetnek az ilyesmiről. Ez elfogadhatatlan számomra, hogy nem orvos szervezetek is kijelölt hatóságként működhessenek. És azt is el kell mondanom, meglep kollégák, hogy a kollégák közül mennyien beszélnek a piac utáni postmarket felügyeletről, de a kivégzi el a postmarket felügyeletet? A nemzeti hatóságok, az állam. És ki fizeti ezt meg? Mi, mindannyian. Olyasmiért fizetünk most, amely nem lenne szükséges, hogyha már a piaci bevezetés tisztán működne. Megszűnne tulajdonképpen a poszt utólagos kontroll szükségessége, hogyha korrekt lenne a piac előtti engedélyezés. Nekem az is mindegy, hogy az egyszerű vagy többszeri felhasználás között hogyan teszünk különbséget, de egyértelműre kell lenni a különbségnek. Ha úgy látom, hogy Ma még tömegesen vannak olyan eszközök, amelyre az van ráírva, hogy single use, egyszerű felhasználású, és mégis ezerszer reciklálják. Ahogy elhangzottuk. Igen, kimassák a katétert. Hát sokan, és még jó, hogyha kimasság. Fogalmunk sincs arról, hogy hogyan zajlik az ilyen újrahasznosítás adott esetben. Mondjuk egy endoszkóp kamerájának, a, amit egyszer bevezettek egy egyszer egy ember gyomrába, aztán jön a következő ember. Ezt azért tisztázni kéne, hogy hogyan, hogyan történik ez. Mi nem vagyunk szakemberek, mi nem tudjuk megmondani, hogy, hogy ez szakszerűen történik-e vagy sem, mi csak imádkozhatunk, hogy az újrafelhasználás korrekt módon történik, és nem kapunk fertőzést. Ha túléljük a vizsgálatot, akkor talán jól működött a dolog, hanem akkor nem. Miért van annyi kórházi fertőzés? Miért van annyi ö, túladagolt antibiotikum? Ennek kátot kell szabni. Én nagyon egyszerű ember vagyok. Ha valami egyszerű felhasználású, akkor én paraszti józanésszel azt gondolom, hogy tényleg egyszer használják föl. És ezt valóban egyes kollégák azt mondják, hogy jó, ezt nem szabad a gyártóra bízni. Jó, de akkor ki mondja meg, hogy mi az, ami egyszeri felhasználású, és mi az, hogy egyszeri felhasználás? A bizottság? Egyszerű vagyok, de nem naív. Nyilvánvaló, itt sokak érdekes érül, hogyha itt belekavarunk a levesbe. Gyakran a gyártók érdeke az, hogy valami azt terjesszék, hogy egyszeri felhasználású, miközben maguk is tudják, hogy nem az minden kórház, minden újrafeldolgozó üzem ebben érdekelt. Tehát itt érdekek sérülnek, és nem szakmai elképzelések sajnos. Vagy ne címkézzünk egyáltalán. Mert az ilyen típusú címkézésnek semmi értelme. Ha az van ráírva, hogy egyszerű felhasználású, akkor legyen egyszerű felhasználású. Mi az értéke a címkézésnek, hogyha ennyit ér? Olyan rendszerre van szükség, ami működik bárki javasoljon egy jobb rendszert, és én elfogadom. De egy biztos, hogy amire azt mondjuk, hogy nem szabad újra felhasználni, és ez rá is van írva, akkor ne kerüljön bele újra az én gyomromba. Nasszé asszonynak igaza van. Löpázs asszonynak akarnék még válaszolni röviden, meg levezi kollégának a, a PIPS botrányról mindig voltak és lesznek botrányok. Ez egy bűncselekmény volt, és a bűncselekmények mögött, illetve hát a bűncselekmények motivációja nem fog megszűnni, akármilyen szabályt vezetünk be. Ugye látjuk, hogy még az állatorvosi ellenőrző hivataloknál is van ö, gáz és botrány. De azt azért garantálni kéne, hogy a piac előtti bevezetés és a klinikai tesztelés annyira egyértelmű, annyira szigorú, hogy a visszaélések száma kényszerűen lecsökkenjen, mert nehéz megkerülni a rendszert. Nem szeretném, hogy az állam és így az adófizetők fizessenek meg fölösleges eljárásokat, amelyek jelenleg ö, ráadásul nem működnek még. Köszönöm szépen! Akkor ezt a témát lezártnak tekintem. A módosítók benyújtási határideje május 13-a, és április 29-én majd a módosítókról itt tartunk még egy vitát a bizottságban. Aztán a szavazás pedig a környezeti bizottságban július 10-én lesz, és várhatóan szeptemberben kerül a plenáris elé a jelentés. Jó, akkor térjünk most rá ugyanez a napirendi pont második altémájára. Péter Lízének adok 5 percet, hogy bemutassa jelentését. Parancsolj, Péter! Köszönöm, elnök úr! Először az elnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet mondani több találkozónk is volt, melyek konstruktív módon zajlottak, és az SND frakció egyik és tevője Degmár volt Berend. Ezáltal biztosítva van, hogy azon pontokat illetően, ahol egyetértünk, nagyon következetes módon tudtuk kidolgozni ezt a két jelentést. Miről is van szó? Elég ö, kevés az idő, azok számára tisztáznám, akik legutóbb nem voltak itt. Új diagnosztikus eszközökről van szó, amelyeket nem az emberi testben használják, tehát például vércukorteszt, a cukorbetegek számára HIV-teszt, DNA-teszt, genetikai teszt és sok egyéb más. Ezen jelentésben ma második, jelentést második pontként tárgyaljuk. Jó lett volna ezt megfordítani, mert így esetleg az a benyomás keletkezhet, hogy ez a fajta diagnosztika kevésbé fontos. A workshopon elhangzott, hogy ez nem az orvostechnikai eszköz a kis testvére, úgymond ez a jelentés, vagy ez a rendelet, hanem az első lépés a szülők szintje, hiszen korrekt diagnosztika nélkül az egész kezelés, az egész terápia esetleg rossz irányba megy, az orvostudományban először a diagnosztikára kell, hogy sor kerüljön, azután a terápiára, épp ezért szívesen megfordítottam volna a két jelentés sorrendjét. Itt vannak azok a problémák, mint az technikai eszközöknél, vannak olyan tesztek, amelyek a piacon vannak, és amelyek ijesztő módon nem felelnek meg azon minőségi követelményeknek, amelyeket elvernánk. A HIV tesztek esetében gyakran azt mondták, hogy nincs vírus, noha mégis volt, elképzelhetjük ennek következményeit. Naponta történnek ilyen dolgok az EU-ban. Egy humán genetikai szakértő elmondta, hogy előfordult, hogy ugyanazt a próbát elküldték négy különböző labornak, és négy különböző választ adtak az adott betegségi kockázat vonatkozásában. A hepatitis C-nél, a kezelhetetlen betegségnél szintén vannak olyan tesztek, amelyek nem korrekt módon működnek, emiatt kell erősítenünk a rendszert. Vita volt Milan Szabanovar egyrésztről a szubszidiaritás tekintetbevételére vonatkozóan, ezt szívesen megtenném, de ez nem jelentheti azt, hogy ezen áldatlan állapotokat megengedjük Európában. Ez nem tagállami szint, a tesztek túlmutatnak a határokon, tehát közös feladatunk ez. Nem ismételnék meg mindent, ami Dagmar Roth Berend jelentésében áll. A bizottság átfogó javításokat javasolt, és úgy vélem, hogy nagy lépéssel erőre juthatunk, ha ezt először végrehajtjuk. Még lehet ezen javítani, és javítani is kell. Ezzel kapcsolatosan javaslatokkal éltem. Sok mindent osztok, amit Tegmár Rothbérend javasolt a kijelölt szervek minőségét illetően, nagyon nagy követelmények elé állítjuk ugyanis a cégeket. A KKV-kban is kell, hogy olyan valaki legyen, aki főiskolai vagy felsőoktatási végzettséggel és öt éves tapasztalattal rendelkezik éppen ezért. Ugyanakkor a, ezeknél a hatóságoknál nincs ilyen követelmény, tehát egyetértek Dagmar Roth Ami a három évet illeti, ez nem egyetlen termék engedélyezésre vonatkozik, tehát ö, nem szeretnék egy elrévisztő képet ö, felfesteni. Ez a, ö, az engedélyezési ö, eljárás, amire Dagmarról Bélen utalt. Nos, itt a három év arra vonatkozik, hogy mennyi idő alatt kell végrehajtani ezt a rendeletet a bizottság 5 évet, illetve 3 évet javasolt a két rendelet esetében, fel kellene ezt gyorsítani, hogy nagyobb legyen a biztos, biztonság valamennyi résztvevő részére. De hogyha most az emen belül, a gyógyszerügynökségen belül új egységeket építünk fel, akkor nem tudom, hogy három év múlva tartunk-e ott, hogy lesz egy megbízható rendszerünk. Éppen ezért vagyok amellett, hogy a fennálló rendszerrel dolgozzunk, és a bizottság javításait vegyük fel, illetve további javításokat javasoljunk. A klinikai vizsgálatokról is esett szó, az etikai bizottságról, támogatom ezt, ugyanúgy, mint Dagmar Ruth Bérend. Aztán a kiskorúak védelmét is felvettem, valamint a határidőket illetően is. Jó megbeszést folytattam az árnyékjelentéstevőre a klinikai vizsgálatokat illetően, hogy meglegyen a megfelelő következetesség a két javaslat között. A kkv tekintettel alkalmazhatóbbá kell tenni az egyes szabályozásokat, például a megfelelőségi nyilatkozat fordítását illetően, amelyet a páciens amúgy sem ért. Itt ez a felügyelő testületnek a feladata, tehát az, hogy ezt minden hivatalos nyelvre lefordítsuk, Hát itt mindenképpen egy könnyítésre van szükség a kkv számára. Egy fontos ellentmondásos téma a házon belüli tesztek, kísérletek témája. Itt a bizottság javasolta, hogy szigorúbb szabályok legyenek, mint az eddigi irányelvben, és megbeszéléseket folytatok kollégákkal, szakértőkkel, mert értem egy javaslattal, hogy a ritka betegségekkel foglalkozó szakemberek szemre hogyan tudnánk ezt a helyzetet megkönnyíteni a bizottsági javaslathoz képest, de a házon belüli kísérleteket, vizsgálatokat nem lehet szabályozatlanul a piacra hagyni teljes mértékben, és a kompendium diagnosztikánál is azt hiszem, hogy nagyon szigorú szabályokra van szükség. A kivétel a kórházak tekintetében a házon belül teszteknél, ez csak arra vonatkozik, hogyha nincsenek kereskedelmi tesztek, ez esetben elég rugalmasnak kell lennünk. Ha viszont valaki egy gyógyszert a piacra dob, egy személyre szabott kezeléssel, akkor az a cég, amely ezt kifejlesztette, ebben az esetben nem élhet ezzel a házon belüli ö, teszt kivétellel, illetve az erre irányuló szabály nem lehet nagy lelkű. Még két dolog van. Egyrésztről a bizottság számos felhatalmazáson alapuló jogi aktust javasol. Azt hiszem, hogy sokkal több dolgot kell itt döntési folyamatba vonnunk Bars biztos úr és munkatársai a főigazgatóságon belül aktívan dolgoznak a témán, és persze támogatom ezt a javaslatot, de valamikor lesz majd egy új bizottság, a DJ Sankon belül is új tisztviselők lesznek, éppen ezért az is lehet, hogy sokkal szigorúbb követelményekkel a piaci engedélyezést blokkolni fogják, vagy egészen laza követelmények lesznek, hogyha például az elmúlt botrányokra gondolunk. Tehát a kulcselemeket nem lehet a komitológia keretében, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében változtatni, csak együtt döntési eljárás keretében. Ezt gyorsabban is meg lehet tenni, hiszen egy új irányelv ezt, egy új rendelet ezt előírja. Az utolsó pont, ami még fontos ebben a javaslatban, ez a beleegyezésen alapuló, a felvilágosításon alapuló beleegyezés. Nagyon sok vitát folytattam e tekintetben az Európa Tanács beli, az OECD beli szakértőkkel, humán genetikusokkal, és ők azt mondják, hogy különösen az E-tesztek esetében nagyon fontos a tanácsadás, rossz minőségűek is a tesztek, akár, de még ha jók is, akkor is nagyon fontos, hogy milyen keretek között használják ezeket. Az interneten vannak komolytalan ajánlatok, és ezek nagyon sűrűs helyzetbe hozhatnak embereket. Az is előfordulhat, hogy akár a szomszéd munkaadója, vagy bárki más elküld egy genetikai anyagot egy laborba, és megkap egy genetikai információt egy nagyon súlyos betegségről, ami esetleg kialakulhat az adott páciensben a jövőben. Éppen ezért nagyon fontos a megfelelő tanácsadás, a parlament erről már határozatot hozott. A részletekről beszélnünk kell, szakértők segítségével kidolgoztunk egy javaslatot. Az enyék jelentéstevői találkozón arról esett szó, hogy ezt még lehet javítani, Döntő az, hogy az alapjogi karta elve, tehát a tanácsadáson alapuló beleegyezés azon messze menő következményekkel kapcsolatosan, amelyeket a teszt magával hozhat, arra mindenképpen szükség van, és mindenképpen mindennek jogilag megbízható alapon kell állnia. Köszönöm a figyelmet és a jó együttműködést. Elnök, köszönöm Péter Líze, biztos vagyok benne, hogy a két jelentéstevő megállapodik majd és így módon a sorrendet is már megfelelőképpen lehet módosítani. Most az elnyikjelentéstevőket hallgatjuk meg, Dagmar Ruth Bérend. Köszönöm, elnök úr. Sok mindennel egyetértek, amit Líze úr mond. Az a rész, amelyet korábban kap, már mondtam, kapcsolatban már mondtam, hogy a bizottsági javaslat javítandó. Az se rossz, de a bizottsági javaslattal értek inkább egyet. A kijelölt hatóságok tekintetében a bejelentetlen ellenőrzések vonatkozásában szerintem még itt kéne valamit változtatni a szövegen, hogy a felelősség, a pénzügyi felelősségvállalás ügye tisztább ban kidomborodjék. Lize úr felvetette, hogy a kijelölt hatóságok működésének minőségét javítani, világos, ezzel egyetértek, és amit a cégektől elvárunk, azt nyilván duplán elvárjuk a hatóságoktól, és ezt nem lehet alvállalkozói műfajban csinálni, hogy egy magánszemély, aki cégnek hívja magát, alvállalkozóként európai szintű döntéseket hozzon. Az átültetési idő tekintetében egyetértek megint csak Líze úrral, hogy itt még eszmecserére lesz szükség. Ezt akár most egyből az ülés után megejthetjük. Ami a késedelmeket, az időtartamat illeti, az a meggyőződésem, hogy már korábban is kifejtettem, hogy a jelenlegitől eltérő új eljárás nem fogja ö, ö, megnövelni a piaci megjelenés idejét. Szerintem ezt ö, meg tudjuk beszélni. Hasonlóan gondolkozunk róla. A Lize úr által felvetett a Companion diagnosztika ügyében nem vagyok száz százalékig biztos abban, hogy egyrészt, hogy jól értem, vagy ha jól értem, akkor egyetértek azzal, hogy a bizottság által javasolt derogáció az úgynevezett in-house tesztekre vonatkozóan nem elég jó, hogy oda kell rá figyelni, nem tudom. Itt az előadóval kell erről még egyeztetnem egyelőre nem győzött meg. Lize úr elmondta, hogy az in-house teszteket is egységesíteni kéne, egy egységes hatóság által elvégeztetni, erre vonatkozóan javaslatai is lennének. A companion diagnostic műfajában az egyes páciens csoportok és terápia típusok tekintetében jó, erről lehet gondolkodni, meg kell vizsgálnunk. A saját tesztelés és a pácienshez közeli tesztelés témában egy biztos, hogy valamit módosítanunk kell a bizottsági szövegen, csak még meg kell egyeznünk abban, hogy ez mi legyen. Ami az alkalmazási kört illeti, Vize úr erről most nem beszélt, de tudom, hogy az a véleménye, hogy a bizottság elfelejtette, vagy legalábbis nem, nem vett elég komolyan a in vitro genetikai teszteket belefoglalni a szövegbe. Itt ö, körültekintő eljárásra intenék. Ami a delegált aktusok és jogalkotás egészét illeti, én a komitológiáról az utóbbi évek során azt gondoltam mindig is, hogy nem sokat ér. A jogalkotás mindig az, a, a javaslaton múlik, hogy a bizottság mit terjeszt elő. A Lisszaboni szerződés azonban megváltoztatta a helyzetet, és a bizottság és parlament súlya változott. Én el tudom fogadni, hogy delegált aktusokkal működjön a dolog, ha érvényesül a gyorsaság elve. Egy dolgot ne felejtsenek el a kollégák, a jogalkotási eljárás, még ha csak három cikkből áll, akkor is minimum két évig tart a mi cégünknél, itt a parlamentben. Ugye megkapja a parlament a javaslatot, aztán a szakbizottságok jelentéseket, véleményeket írnak, az előadó annyit ül az szövegen, amennyit akar, aztán jönnek a módosítók, a fordítás ideje, tehát a egy év alatt, egy évnél gyorsabban semmi nem került még innen, de a két év az normális, és nem tudom, hogy önök ezt akarják-e. Tehát ha tényleg azt akarjuk, hogy gyorsan történjen valami, akkor pont arra van szükség, hogy ne rajtunk keresztül menjen a folyamat. Egyes orvosi termékek kapcsán, ha persze közben mi is odafigyelünk, akkor a delegált aktusokkal ezt meg lehet oldani. Köszönöm. Taylor kollégának adok szót. Good morning, Chair. Jó napot kívánok, elnök úr! Szeretném megköszönni Líze úr jelentését. Nagyon sok változással élt, és szerintem ezek javították a bizottság szövegét de vannak olyan változások is, ahol, ami nem értem pontosan a jelentését, az értelmét. Három dologra térnék csak rá, mert nincs túl sok időnk. Nézzük a klinikai eredményeket. Örülök annak, hogy a bizottság javaslatának struktúráját próbálja világosabbá tenni. Hatos fejezet és a nyolcas függelő, függelik részletesen szól erről az egészségügyi dolgozóknak úgy kell érezniük, hogy megvan a megfelelő klinikai adatuk ahhoz, hogy döntsenek. A monitoring és az etikai jóváhagyásra vonatkozó javaslatok jog, de ezt még részletesebben meg kell vizsgálni. Örülök annak, hogy a bizottsági javaslat lényegét megtartja, nem tudom, hogy a premarket engedélyezés mindenképpen jó ötlet. a D típusú eszközök kizárása a belső a belső szakértői vizsgálatokból nem feltétlenül jó. Véleményem szerint létre, lehetővé kell tenni, hogy a D-típusú eszközöket is lehessen házon belül gyártani megfelelő mm, garanciákkal. És hát ugye van, nagyon sok olyan patogén van, amely gyorsan változik, illetve amelyeket nem ismerünk, ezek esetében is gyors, egy rugalmas eszközre van szükség. A 14-es cikknél az eszközök módosításánál, hát nem tudom, hogy ez elég-e, ezt is meg kell még nézni az önvizsgálat kérdése. Itt vannak közegészségügyi fenntartások, vagy olyan veszélyek is fennállnak, mint például Huntington tünet, vagy együttes betegség, illetve különböző pszichés problémák, a genetikai, genetikai tesztelést is meg kell nézni, hogy hogyan lehet EU-s szinten szabályozni. A szubszidiaritásra is gombozni kell. Ami az önvizsgálatot illeti, fontos az, hogy a, tag, hogy a tagállamok jogkörét hatáskörét tisztában, hatáskörét megpróbáljuk tiszteletben tartani. Elnézést, hogy ilyen gyorsan beszélek, de hát kevés az idő. Elnök, kérem lassabban beszéljen. Aztán kérdés az, hogy mit nevezünk pontosan e eszköznek. Líze úr kicsit kitágította ezt a, kibővítette ezt a ezt a, diag, ezt a ö, definíciót. Ezt még jobban meg kéne vizsgálni, nem biztos, hogy ez így jó. Lize úr, a genetikai eredetű betegségekre való hajlamot is vizsgálja, ilyen eszközök, az erre, ilyen vizsgálatra vonatkozó eszközöket. Hát meg kell nézni azt, hogy van-e kockázata ezeknek az eszközöknek, illetve hogy olyan betegségeket vizsgálnak-e, amelyek esetleg halálosak is lehetnek. Köszönöm. Margarita Auken következik. Øh, jeg vil først sige uh, tak til, til Peter Lise for et... Köszönetet mondok Péter Lízének a jó munkáért, és azért, hogy bevont minket az előkészítésbe. Úgy véltük, hogy ez egy egyszerű vagy aki úgy vett, hogy ez egy egyszerű dolog, az tévedett. Ez sokkal összetettebb, bonyolultabb, mint gondoltuk. Nagyon hálás vagyok, hogy minket is bevont, és Peter Liza ilyen remek előkészítő munkát végzett. Néhány konkrét dolgot szeretnék említeni. Van értelme a különböző tesztek között különbséget tenni, különféle helyzetek vannak ugyanis, és sokkal jobb tanácsadásra van szükség, a pácienseknek, a betegeknek sokkal jobb tanácsadást kell nyújtani az ön teszteket illetően. Mindannyian tudjuk, hogy e területen nagy kihívások vannak, és Péter Ize ezt a helyzetet remekül leírta. Nagyon örülünk annak is, hogy Péter Líze mindezt gyakorlatilasabbá akarja tenni, nem akarja öt évre kitolni az átültetést. Nem is értem, hogy a bizottságnak miért van ilyen hosszú időre szüksége. Hiszen már amúgy is nagyon hosszadalmas ez a folyamat, és gondoskodnunk kell arról, hogy előrelépés történjék. Az is világos, hogy uh, a tájékoztatáson alapuló beleegyezést is fel kell vennünk ebbe a véleménybe. Ezek tehát nagyon fontos dolgok. Visszatérnék még a következő dologra. A klinikai vizsgálatokat párhuzamosan kell szemlélni, ugyanis ugyanaz a probléma merül fel. Nagyon sokszor esik az átláthatóságról, és a korábbi vitát is nagy figyelemmel követtem, alig hangzott el az átláthatóság, csak a zöldek emlegették. Ez valójában a kulcsa annak, hogy biztosítani tudjuk, hogy az esetleg túlságosan gyorsan piacra került termékeknél, ahol titkosítják az eredményeket, hogy ez ne így legyen, mert ez nincs rendben így. Itt a teljes átláthatóság jelent megoldást, a független szakértők még utólagosan felvizsgálhatják ezeket az eredményeket, ez megelőző hatással járna. És ez nem egy annyira hosszadalmas folyamat, mint az előzetes engedélyezés, hogyha előzetesen beépítenénk ezt a biztosítékot, ezt a biztonságot, és valamennyi ö, hézagot megszüntetnénk. Jobb lenne ez a nyíltság, ez a nyitottság. A polgárok bizalma. Nagyon sok orvos is említette, hogy erre szükség van Németországban is, ahol nagyon alacsony a nyíltság, a nyitottság hagyománya, ott is kérhetnek a paciensek ilyenfajta információkat, ha kívánják. Gyorsabb eljárásokat alakíthatunk ki, hogyha garanciákat építünk be a folyamatba. és természetesen a Tree Market-nél is a magas, illetve köztes kockázatú termékeknél is támogatjuk ezt a javaslatot. Mindenféleképpen lehetőségünk kell, hogy legyen arra, hogy a ö, rossz teszt eredményeket elkerüljük. Aztán kételjen vannak azzal kapcsolatosan, hogy ezen kijelölt hatóságoknál vannak-e elegendő garanciák arra, hogy megfelelő információkkal rendelkeznek a termékekről, vagy egy központosított szervezetnek kell ellátnia ezeket az ellenőrzéseket. Itt kettős szint van gyors hozzáféréssel, tehát, hogyha az átláthatóságot biztosítanánk, akkor számomra az egyszerűbben elfogadható lenne, de a kijelölt szervezetnél esetleg túlságosan ö, rossz helyzetek alakulhatnak ki. Az átláthatóság számomra tehát a lehető legfontosabb dolog. Így kapnak a polgárok, a betegek a lehető legtöbb biztosítékot, és ez lesz a legelőnyesebb az egészségügyi rendszer számára is elnök. Krámer kolléga kap még szót. tom budu se snažit být velmi stručný. Na prvním místě bych chtěl poděkovat zpravodaji. Nos, nagyon rövidre fognám. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek, és köszönetet mondok az elnyék jelentéstevőkkel végzett együttműködésükért. Javaslataik javítják az Európai Bizottság eredeti javaslatát. A jelentéstevő amellett van, hogy lassan adjuk át a hatásköröket a bizottságnak. A, hogyan a korábbi jelentésnél is kiegyensúlyozott álláspontot kell kialakítanunk a biztonság, illetve a minőségi követelmények között egyrésztről, másrésztről pedig az orvosi kezeléshez való hozzáférés között mert hogyha a modern orvosi rendszert, kezelést akarjuk támogatni, akkor egyrésztről a csúcs medicinát kell támogatnunk a specializált központokban, másrésztről pedig a megelőző jellegű gondozást is ösztönöznünk kell az egészségügyi rendszerben. Éppen ezért amellett vagyok, hogy Például a screening teszteknél támogassuk ezen tesztek végrehajtását a pácienseknél, és további jó minőségű teszteket használjunk a házi orvosi gyakorlatban. Köszönöm, mondja az elnök. Nincs jelen, ezzel a felszólói lista végére értünk, és a bizottság kapszót még egyszer tessék. Thank you very much, Mr. Chairman, and Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a képviselőknek is, hogy meghallgathattam észrevételeiket. Egyetértek azzal, amit, ami elhangzott. Lényegben nem olyan fontos az, hogy milyen sorrendben beszélünk a két jelentésről, egyenrangúak azok. Egyetértek a legtöbb dologgal, amit elmondott a jelentéstevő és az egyik jelentéstevők azon kérdésekre koncentrálnék most, ami legtöbbször előjöttek. Például a kijelölt szervezetek megelősítése, Líza, Líze úr, az előzővel kapcsolatban, az jelentéssel kapcsolatban már elmondtam. Nagyon fontos az, hogy tényleg megerősítés történjen a klinikai teszteknél vagy vizsgálatoknál, klinikai kísérleteknél, nagyon fontos, hogy harmonizáljon egymással a két jelentés. Van még egy nagyon érzékeny, kényes kérdés, hogy a betegek úgy egyezenek bele a vizsgálatokba, hogy megfelelően vannak tájékoztatva, például DNS vizsgálatoknál, vagy teszteknél. Nos, ezen kérdéseknél, és ha bárhogyan tudják javítani a szöveg minőségét, akkor annak örülnénk, hiszen nagyon fontos, hogy jó legyen a jogszabály, főleg azért is, mert úgy látjuk, hogy a jövőben egyre több ilyen teszt lesz. Aztán a belső vizsgálatoknál elvben a companion diagnosztika érvet értjük, amit a jelentéstevő felhozott, amit ami pedig a vizsgálatok hatáját illeti, itt is végül is egyet tudunk érteni, a kérdés csak az, hogy pontosan milyen vizsgálatokra gondolunk, meg az is kérdés, hogy pontosan mit tekintünk orvosi műszernek. Aztán ott van az átmeneti időszak kérdése. Szeretnénk, hogyha rövid ez az időszak, így aztán a dolgok mi hamarabb hatályba léphetnek, de nagyon-nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen ez is. Ne hibázzunk, a 18 hónapot azért gondoltuk, mert a gazdasági szereplők számára ez a, az időszak szükséget ahhoz, hogy a különböző engedélyeket beszerezzék, stb. stb. Tehát ha ezt lerövidítenénk ezt az átmeneti időszakot, akkor ez valószínűleg kontraproduktív lenne. fontos, hogy gyakorlati szempontból is életképes legyen a, a javaslat, tehát ezért kell betartani az idő, időket a delegált aktusokkal kapcsolatban. A folytonosság mindig fontos, tehát hogyha a jogalkotó valami ilyen döntést hozott, attól mi nem térhetünk el. Ezt most is próbáljuk betartani. Tehát a, folyt, a folytonosságot mindig szem előtt tartjuk, Hát lehet, hogy a delegált aktusok néha gyorsabbak, mint az együttdöntés, de ugyebár minden a jogalkotótól függ. Köszönöm, Péter Lize zárja le. Köszönöm elnök úr a szót, és az árnyék előadóknak a megjegyzéseket, a bizottsági véleményt is. Rövid leszek. Fontos dolog, amit Dagmar Bérent elmondott, a klinikai tesztek tekintetében még el kell gondolkodnunk valamit. Nem szabad, hogy csökkenjen a biztonság foka, de ha az ipar nincs a helyzetben, vagy egyszerűen nem akar ja, piacosítani ezeket a teszteket, akkor nem látom, hogy milyen más lehetősége van még a kórházaknak. Mire támaszkodhatnak. Itt egy kicsit eltér a véleményünk, erről még beszélnünk. Rebecca Taylor is elmondta, hogy ez így még nem elég más javaslatok egy kicsit szerintem túllőnek a célon. Szerintem a szöveg kapcsán szorosan a szöveget nézve közösen kéne kidolgoznunk módosítókat. Ami az alkalmazást illeti, szeretném indokolni, amit az előbb elmulasztottam, hogy ezt miért mondom. Dagmár is rákérdezett. Nehéz azt kimondani, hogy mondjuk a fiziológiai folyamatokról egy vizsgálat valamit kimond, mondjuk egy cég azt mondja, hogy ha a mi eljárásunkat alkalmazza, akkor utána egy bizonyos diétát alkalmazva le fog fogyni. Nézzünk egy beteget, vagy egy pácienst, nekem sok ilyen betegem volt, súlyos túlsúlya rendelkezik, az orvos azt mondja, hogy magának le kell fognia, mert ö, hamarosan súlyos szervi bajai lesznek, ha ilyen súlya van. Ha a teszt, a vizsgálat nem komoly, és a diétának semmilyen tudományos alapja nincs, amit egy cég egyébként ajánl, akkor ez maga is egy egészségi problémá válik, mint általában azok a vizsgálatok, amelyek nem megalapozottak. Tehát valahogy ezt be kéne venni a szabályozásba. Tehát nem mondok én ezzel teljesen új dolgot, csak azt, hogy az emberi testre gyakorolt orvosi hatást tudományosan kell igazolni, és nem egyszerűen kijelentenie. Egyesek konszenzusról beszélnek, köszönöm a támogatást a bizottság részéről. Rebecca Taylor miatt aggódik, hogy esetleg itt belenyúlunk a tagállamok kompetenciájába, és akkor nem érvényesül a szubszidiaritás. Nyilván való számomra, hogy miért pont az Egyes Királyságból jön ez a felvetés. Az alapjogi kartával is ez volt a bajuk, de jogilag is tisztán meg tudom indokolni a dolgot. A hármas cikk nem tartozik a szubszidiaritás alá, ez egy közösen eldöntött, az Európai Unió egészében kötelező dolog, és figyelembe kell vennünk, az alapjogi karta kimondja, hogy az Európai Uniónak hol van kompetenciája, ehhez egyértelműen megvan a jogalapunk, ha a klinikai kísérletek szabályozására van az EU-nak kompetenciája, akkor nyilvánvaló ebből le lehet vezetni egyéb szabályokat. Jó, amennyiben lehet konszenzusra törökszünk, de ha ez nem lenne meg, akkor is megvan a jogalap. Tehát, ha genetikai tesztet normál eljárásban, terapeutikus diagnosztikával kiegészítve bevezetnek, vagy egy orvosi diagnózist egy orvos kiállít, akkor szerintem fölösleges óriási eljárásokat erre rászervezni igenis lehessen az orvosnak azt mondania egy 20 évesnek, hogy 50 éves korára ö, ö, súlyos bajai lesznek, ha ezt vagy azt nem csinálja, és ez nem másnak a kompetenciája, ez az orvos kompetenciája. Mivel nem sok időnk az átláthatóságról szólnék röviden még, szükség van rá. Glennis Wilmot is kimondta, hogy ha analóg szabályokat tudunk alkotni most a klinikai vizsgálatokhoz hasonlóan, akkor Dagmar Roth Bérennek is azt mondanám, hogy ehhez lehet ide szakértőket hívni a parlamentbe. Még nem találtam meg a végleges megfogalmazást, Glenis Wilmottal kéne együtt eldöntenünk, hogy a legnagyobb átláthatóság úgy valósuljon meg, hogy közben a páciensek adatvédelméhez való joga ne sérüljön. Ugye Péter Göcsök az intézettől azt javasolja, hogy minden adatot nyilvánosságra kell hozni. Hát ez nem lehet, illetve úgy érti ezt, hogy csak a páciens nevét ne tegyük közé, de minden egyéb adatot igen. 2011-ben már Margaret Ocken, McEwen asszony, Doug Berent asszony is erről már vitát folytattunk, akkor a versenyszférából majd sokan akarják használni ezeket az adatokat, és nem lenne jó, hogyha a szellemi tulajdon eltulajdonításához fel lehetne használni ezeket az adatokat. Tehát a szellemi tulajdon védelme és a személyes adatok védelme és a közérdek elveit egyaránt figyelembe véve kell megtalálni egy köztes kompromisszumos megoldást ezen alapjogok között. Egy biztos hogy pusztán azzal, hogyha a páciensek adatait kiszolgáltatjuk, ezzel nem teszünk jót a páciensnek. Itt, tehát Glenis Vilmottal még akkor egyeztetek. Köszönjük, Péter Líze. A módosítók benyújtási határideje május 13-12 óra, 29-én a Rudbérent jelentés hasonlóan erről újra vitát folytatunk, már mint a módosítókról, és a szavazás július 10-én lesz a szakbizottságunkban, és várhatóan szeptemberben a plenáris vita. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett ebben az eszmecserében, a bizottságnak is a megjelenést, és most akkor folytatjuk a rendünket. Holger Kramer jelentésével az új könnyű haszongépjárművek széndiokszid kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célértékre alkalmas módozatokkal. A vendégeink maradhatnak is, ha akarnak, ha elmennek, akkor viszont ezt csendben tegyék meg, hogy az előadóra oda tudjunk figyelni, hallgassuk Köszönöm a szót és a védelmet, ha úgy tetszik. Ez a téma egy kicsit a Rikászt vita árnyék terébe került, mert a személygépkocsikról hangosan vitatkoztunk, de a könnyű haszongépjárművek aspektusáról keveset beszéltünk eddig. Nem akarom a délutáni döntést megelőlegezni. Úgy tűnik, hogy kezd kialakulni egy kompromisszum a személyi gépjárművek ügyében. Remélem, hogy ebből át tudunk venni majd a mi haszongépjárműveinkre is néhány jó gondolatot, és akkor nem kell mindent elvi alapokon újra kezdeni a vitánkban. Tehát mondom, nem akarom ezt megelőlegezni, most inkább csak a módosítókról szólni, jóval kevesebb jött mint amennyire számítottam. A 128 az most kevésnek számít a párhuzamos dossziéhoz benyújtott módosítók tükrében, és azon fogok igyekezni, hogy megtaláljam a kompromisszumokat ezek alapján. Talán négy fő gondolat fogalmazódik meg mind a 128 módosítóban. A személygépkocsikkal ellentétben itt a 2020-as célokról úgy van szó, hogy itt ugye beszerzési igények vannak, és a négy évvel ezelőtt megalkotott jogalkotás még úgy fogalmaz, hogy to be confirmed, tehát hogy később kell eldönteni. Most is kérdéses még, hogy 2020 utára érdemese bármit megfogalmazni. A többség a módosítók vagy élesen azt mondják, hogy nem, vagy élesen azt mondják, hogy igen, és 2017-et írnák elő. A venekre, a haszongépjárművekre vonatkozóan van, aki szuper hiteleket írna elő, de a többség ezt nem akarja. extra kibocsátási egységek elfogadását. Talán takaríthatunk, megtakaríthatunk egy kis időt, hogyha ezekben a részletekben nem megyünk bele. Ugye a személygépkocsiknál van egy tesztciklusra vonatkozó kompromisszum, amit úgy néz ki, hogy valamennyi frakció vállal, és szerintem ezt ö, át lehetne vinni a haszongépjárművekre, alkalmazni, vagy akár csak egy egyben átvenni. Én ezt javasolnám, az árnyék előadók azon téma kapcsán már úgy tűnik, hogy megegyeztek. De ezzel együtt szívesen hallgatom meg most a kollégákat, hogy a módosítóikat mi motiválta, és utána meglátjuk, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Köszönjük Holger Kramernek. Most akkor a néppárt részéről Salvatore Tatarellának adok szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, nagyon fontos, hogy abban induljunk ki, ami az jelentős tevő ülésén történt a kompromisszumokkal. A Kramer jelentés sikere természetesen a szavazástól függ. A 147 g per kilométeres tékütőzés azonban nem lehet tárgyalás vagy alkutárgya, és erről próbálom meggyőzni a többi kollégát is. Csak röviden nézzük a szuperkreditek kérdések, kérdését. Néhány módosítót már benyújtottak. Szerintem ez egy jó eszköz arra, hogy az elektromos járművek fejlesztését ösztönözzük, és így 2015-re lehet időzíteni a szuperkreditek vezetését. A haszon gépjárművek be a ezzel foglalkozó ágazat 27 milliárdot fektet pusztán fejlesztése, ami az új tesztciklust illeti. Értem az Európai Bizottság álláspontját, de úgy vélem, hogy elég furcsa lenne úgy elfogadni ezt, hogy ezt még nem, hogy ezt még nem vezették be a piacon. Ez zavaró hatású lenne, hiszen ezt még nem tesztelték. Itt is vannak már erre vonatkozó módosítók, amikben arra kérjük a bizottságot, hogy 2017-re véglegesítse az új tesztciklust, és 2020 után pedig ezek alapján hozzon végleges határozatot. A zöldek és a szocialisták álláspontját is értem, de úgy gondolom, hogy ma még túl korai lenne, hiszen a gépjárműipar komoly válságban van, tehát még túl korai lenne a 2020 utáni időszakra vonatkozó célokat meghatározni, óvatosan kell eljárnunk. A, a többi pedig majd eldől ma este, hiszen ö, lejár a határidő. Um. Köszönöm. Következőként Margarita Uskog kap szót. Eh, tack så mycket. Ehm, jag vill också tacka eh, Holger Jó magam is köszönetet szeretnék mondani Holger Kramernak munkájáért. Újfent egy jelentésről van szó a gépjárművekkel kapcsolatosan. nem tudtam még részletekbe bocsátkozni az árnyékjelentéstevői találkozón, éppen ezért nehezen tudjuk elnök úr pontosan kommentelni ezeket a ö, módosítókat. Holger Kramer felszólását nagy figyelemmel hallgattam, itt a könnyű haszongépjárművek kérdését elkülönítve kell kezelni a személyi gépjárművekétől. Nem ugyanolyan típusú járművekről van szó egyrésztről, másrésztről pedig itt nyerességeket lehet elérni, hogyha megnézzük, hogy a személyi gépjárművekkel kapcsolatosan milyen döntéseket hoztunk, például a tesztciklussal kapcsolatosan ugyanazon tiszt, tesztciklus lehetne a személygépjárművek, illetve a könnyű haszongépjárművek esetében alkalmazni. Mm, nem hiszem, hogy a gazdasági válság esetében tettünk úgy, mintha ez nem is létezne. Ezen ciklus alatt a gazdasági válság nagyon súlyos terként nehezedett a teljes gazdaságra, és nagyon erőteljesen sújtotta az összes ipari ágazatot. Ennek ellenére nem lehet a politikai projekteket, illetve ambíciókat semmisé tenni, csupán a versenyképességre gondolva, nem mondhatjuk azt, hogy a gazdasági verseny miatt nem tartjuk tiszteletben a környezetvédelmi célkitűzéseinket. Éppen ezért nagyon jó dolog elolvasni az ez a jelentéshez, a Kramer jelentéshez benyújtott módosítókat, amelyek ambiciózus célokat tűznek közé az védelem területén. Azt hiszem, hogy valóban ez lehet a vezérfonalunk ezen jelentéssel kapcsolatosan. A bizottság ambíciói jóval alacsonyabbak a könnyű haszongépjárművek tekintetében és azt sajnálatosnak tartom, mert ez nyilvánvalóan befolyásolja majd a munkáink folytatását is. Azt hiszem, hogy az ambiciózus módosítók, amelyek az EU 2020-as célkitűzéseket tiszteletben akarják tartani, és amelyek túlmutatnak a 2025-ös éven, ezek nagyon fontosak. A széndiokszid kibocsátás helyzete a közlekedés által nagyon súlyos, és az erőteljesen növekszik. Éppen ezért fontos túltekinteni 2020-on is, és sokat világosabb célokat megfogalmazni. Ezek a szuperkreditek, az extra kibocsátási egységek egyfajta kenő olajként működnek, ösztönzőként, és erről, ezekről még vitáznunk kell nem hiszem, hogy ez az egyéb ambíciókat semmisé tenni. Elnök, köszönöm. Következőként Kars Lüter kap szót. Um, köszönöm. Nem értem ezt a 147 grammos határt. Ez a jelenlegi kibocsátási szint alapján készült el, ami nem helyes. Ez teljesen más szintre helyezi a haszongépjárművek kibocsátásit, mint a gépjárművekét, utasszállítókét. Hát az elképzelés az volt, hogy pénzt takarítsunk meg azoknak, akik, akik használják ezt a gépjárművet, hogy kevesebbe kerüljön az üzemanyag, illetve az iparágnak is próbáltunk meg takarításokat kieszközön. Nem értem. Nem értem, hogy ez miért van így? Egy válságban tudni kell, hogy mik a veszélyes pontok, de a lehetőségeket is ki kell használni. Ha hogy lehet egy hogy lehet a válságot ürügyként használni? A válságnak segítenie kell. Válság idején mindenképpen meg pénzt kell megtakarítani, nem elfecsérelni a pénzt az üzemanyagra. Amikor a amikor a gazdaság jól pörög, akkor ugye minden sokkal drágább. A válság pontosan arról szól, hogy be kell fektetni a jövő technológiáival, stb. stb. Ki fogja a jövőben megvásárolni ezeket a könnyű haszongéperműveket, hogyha sok nagy az üzemaznak igényük? Hát senki. Hogy le... Kilép most helyesen az ázsiaiak, hiszen ők nem akarják, nem akarjanak olyan gépjárműveket gyártani, amelyeknek nagy a üzemanyag igényünk. Hogyha ezt tesszük, ha ilyen jogszabályt hozunk, azzal egyáltalán nem segítünk a, az iparágnak. Nézzük a szuperkrediteket. A jelenlegi jogszabályok alapján nem is kell felhasználni ezeket a szuperkrediteket. Akkor meg minek bonyolítjuk a jogszabályt az ellenőrzésre, minek fecséreljük olyasmire az időnket, amire nincs is szükség. Ha mondjuk egy sokkal magasabb célkitűzés, vagy céltűznénk ki, akkor lenne értelme a szuperkrediteknek. De jelenleg ez értelmetlen. Ami pedig a, a tesztciklust illeti, hogyha a deklarált kibocsátási szint 20-30%-kal alacsonyabb, mint a valódi, az egyáltalán nem felel meg a normáknak. Az nem a, fogyaszt, nem a fogyasztóvédelmi szempontból nonsens lehetőleg gyorsabban ki kell ezt a helyzetet javítani, és nem szabad rejtett eszközként használni ezt annak érdekében, hogy a cél magasabb legyen. Mindenképpen tisztességesen, helyesen kell eljárni, de úgy céglusra szükség van, mert sokkal jobb információra vagy tájékoztatásra van szükség a fogyasztóknak arról, hogy mennyi üzemanyagot használ fel a haszongépjárművük. Én itt nem látok nem látok érdekkülönbözőséget az ipar, a fogyasztók és a kutatók között, semmi kon nincs itt. Nem értem, hogy itt a jobb oldalon a kollégák miért szeretnék a költségeket növelni az iparák számára. Nem értem, hogy az, iparák, az iparnak ez miért jó, hát ez rossz. Karl Schüter, als nächstes spricht Martin. Martin Kellennek adok. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr kritikárt meghallgatni mindig nagy öröm, de hát most bevallom, hogy teljes mértékben elhibázta hozzászólás. Értem én az ő logikáját, de hát a könnyű haszonjárművek nem utasszállítók, ezek haszongépjárművek, sokszor nem nincsenek le, terhelve, lehet őket tehát hatékonyabbá tenni, sokszor egy egész flottát, egy egész gépjármű parkot vesznek meg a cégek, így használják, nem kell extra felszereltség. Tehát az a, az a vásárló egyik legfőbb igénye, hogy a lehető legolcsóbban lehessen üzemeltetni ezeket az autókat. Egészen komoly a piaci nyomás arra, hogy a lehető legkisebb haszongépjárműveket gyártsák, annak ér, nincs értelme, hogy sok kicsi haszongépjármű ö, kerüljön eladásra, mert ez azt jelenti, hogy ugyanazt az áru tömeget két autóval kell mondjuk elvinni, nem fér bele egybe, nyilván az zöldek sem örülnének ennek. És bár örülök annak, hogy kell ilyen lelkes, hogy a költségeket csökkentsük, de szerintem azért kicsit józanabbul kéne a dolgot vizsgálni. Nézzük a kibocsátási szint, célkitűzést. Megköszönöm Holgernek a munkáját, kitűnő anyagot készített. Egyetértek azzal, hogy a 175-ös grammot, illetve 147-es 7 grammos célt tartja meg, most arra illetve 2020 utáni időszakra ez a 147-es gram, hát ez egy elég furcsa szám, elég komoly tárgyalások vannak e mögött a szám mögött. Aztán végül nagy nehezen ezt sikerült megszülnünk. Szerintem ezt most már nem kéne megváltoztatni. A jelentés címe az, hogy a széndiokszid kibocsátás csökkentésére vonatkozó célértékek elérésére alkalmas módozatok. Hogyha betartjuk ezt a, ezt a célkitűzést, akkor 2032 50 millió ö, tonna kibocsátást tudunk megelőzni. Nem kéne tehát megváltoztatni a célkitűzést, hiszen az rossz lenne az iparnak, a környezetnek is. Lehet, hogy Kárnak ez nem tetszik, de főleg válság közepette nem kéne ezt tenni. A 2013-as eladási adat valószínűleg, a, valószínűleg rekordokat fog dönteni, olyan alacsony lesz. Nyilván az iparág küzdködik, a legtöbb gyártó jelenleg veszteséget termel, a kis haszongépjárműveken, ezt nem szeretnénk elmérgesíteni ezt a helyzetet. Nézzük a részleteket. Örülök annak, hogy a derogációk megmaradtak, tehát a túlságosan kicsi volumenű gépjárművekre vonatkozó derogáció. Itt megmaradt a szabályozási teher. Módosítókat te- terjesztettem be, hogy a nagyon kicsi gyártók esetében, amelyek kevesebb, mint 700 autót gyártanak, ezek esetében kibővítsük az egyszerűsített eljárást. A piacnak kevesebb, mint 0,1%-át teszik ki ezek a kis gyártók. Védeni kell őket, hiszen ezek kis és mikrovállalkozások, és szerintem fontos az, hogy az adminisztratív terheiket csökkentsük nem tudjuk el, elfogadni azokat a módosítókat, amelyek két, amelyek eltörölnék azt a, azt a bizottság javaslatot, hogy a terheket csökkentsük ezen gyártók esetében. Próbáljuk tehát megvédeni az eredeti bizottság javaslatot. Tesztelés. Vannak olyan módosítók, amelyek új tesztciklust vezetnének be, itt óvatosságra intek, a jelenlegi célok szerintem elég szigorúak a legtöbb gyártónak. És bármit is mondanak a képviselők, ugye vannak olyanok, akik más testciklust változtat, más ciklust szeretnének, hogy így bújtatva, de a célkütűzést, kibocsátási célkütűzést megváltoztassák. hogyha a gazdaság ilyen szinten van, akkor kérdés az, hogy a célkitűzéseket mennyire kell szigorúbbra vonni, ezen gondolkodjunk el. Ezek lennének a megjegyzéseim. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Holgernek a jelentést, és próbáljunk kiegyensúlyozott kompromisszumokat megkötni. Bevor die Kollegen Wilstra. Nos, Wilstra kolléga meg Mm, előtt még 25 másodpercre uh, Schlitter kolléga uh, kap szót, hiszen felvetés érkezett hozzá, és uh, erre reagálnia kell. Kellegen nagyon örülen. You, but, uh, I think you're... Kedves Martin barátom, én is szeretnek téged hallgatni, de jelen esetben egy komoly lejtőn haladsz lefelé. Elfelejtette azt, hogy itt haszongépjárművekről van szó. Nem értem, hogy az innovációt hogyan próbálod e-, elő, hogy próbálod támogatni, épp az ellenkezőjét mondod. Egyébként a gépjárműveket akkor sem tiltjuk be, hogyha túlságosan sokat bocsátanak ki káros anyagból, csak büntetést kell fizetni. Köszönöm. Ennél a témánál megint csak ugyanaz a vita, mint a személygépjárműveknél a múlt évben. Mindig, amikor autókról vagy könnyű haszongépjárművekről van szó, egyes kollégák úgy vélik, hogy bármilyen kicsi követelményt nem lehet ráterhelni a gyártókra. Hát ez fatális, mert pontosan a könnyű haszongépjárművek egyre nagyobb részét teszik ki a széndiokszid kibocsátásnak a közlekedési ágazatban. Ezt a tendenciát nem fogadhatjuk el, hogy ha ambiciózus klímacélokat tudjunk elérni, ez az ágazat is meg kell, hogy tegye a magáét. Az EU azonban sajnos a múltban jogi követelményeivel blamálta magát. Ezek annyira enyhék, hogy a gyártók ezt már előzetesen teljesíteni tudják. A módosítók áttekintése után optimista vagyok, hogy a rendelet a felülvizsgálattal némileg javulhat. Ehhez azonban nem csupán a az hű küszöbérték tartozik 2020-hoz. A modellciklusok alapján már most 125-ös értékkel foglalkozhatnánk. Az ambíciózus célértékek különösen a KKV-knak tesznek jót. Minél környezetbarátabb egy haszongépjármű, annál kevesebb üzemanyagra van szüksége. Ezt a körülményt a felülvizsgálatban is tükröztetni kell. A szuperkreditek, az extra kibocsátási egységek, ezeket nem tudom elfogadni. Ezek rejtett szubvenciók a gyártók számára, és a fogyasztókat magukra hagyják, akik szenvednek a magas üzemanyagáraktól. Ezen változtatni tudunk. Köszönöm. Nagyszerű, ha valakinek pozitív az a világképe, Holger Kramer. Vissza szeretnék kérdezni, hogy ön szerint ki állítja azt, hogy a legkisebb technológiai igények is elfogadhatatlanok a gyártók számára. Én nem emlékszem, hogy ilyet bármikor mondtam volna. Nilsen asszony. Az egész vita a határérdékekről azt a benyomást kelti bennem, hogy önöknek elfogadhatatlan még az is, hogyha határértékeket szabunk. Még csak azt sem mondtam, hogy szigorú határértékeket. A szigorú határértékekre szükség van, ezeket az autógyártók többnyire be is tudják tartani, igenis nyomást kell, politikai nyomást kell gyakorolni a gyártókra, és minél nagyobb ez a nyomás, annál jobban elmozdulunk a jó technológiák irányába, és az üzemanyag takarékosság, a fenntartható energia hasznosítás irányába. Kék kártyát alkalmaztunk gyakorlatilag most. Ki kívánt még eredetileg szólni? Und Judith Merkis. Damit schließe ich jetzt die Rednerliste. Hárman tehát. Ezzel lezárom a listát Pilár kap szót. Sí, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan iparágról van szó, amely nagyon fontos Európa számára. Nagyon komoly erőfeszítéseket tesz ez az iparág, innovatív volt, a cégkütőzéseit szépen betartotta, megvalósította, így aztán arról, arról beszélni sem lehet, hogy még több terhet rójunk erre az iparágra. Nem. Ez az iparág nagyon-nagyon fontos Európa számára. Meglep, hogy egy 2011-es irányelvet módosítani kell 2014-ben. Hát ez egyáltalán nem jó az iparnak, az iparnak meg kell adni az időt, hogy tudjon tervezni, tudni programozni, tudjon beruházni, innovációra figyelni, stb. stb. Ez nem ideális ez a helyzet. Alapvetően egyetértek Kramer úrral, az új próbaciklusokat úgy kell bevezetni, hogy nemzetközi szinten is, a nemzetközi jogszabályokkal is is harmonizáljon ez. A 2020-as időszakra ugye ezt a 147 grammot jelöltük ki célként, ez maradjon is így meg. Jó lenne, hogy ezután azonban egy hosszabb távú kitekintést is tudnánk adni az iparnak. Szuperkreditek! 2017-től van erre ezekre le, szerintem. Az 50 grammos határ csak az elektromos autók számára értelmes, a többi autó esetében talán más határt kéne megszabni. Ne legyen több célkitűzés most, csak 2020-tól, és tartsuk meg a szuperkeríteket ez a lényeg. Köszönjük Karl-Heinz Florence-nek adok szót. A második Karl is szeretne Mártinhoz szólni. Mártin, tudod, hogy kedvellek, feltetted a fejhallgatót, és gratulálok is neked nagyon hű vagy a saját vonalathoz. Ehhez csak gratulálni tudok. Az, ugyanezt elmondtad már az autók kapcsán is. Jó, ezt el tudjuk fogadni. De azt is el kell fogadnod neked is, hogy időközben eltelt egy idő, és az autóipar, míg te aludtál, minden kitűzött célt könnyedén teljesítek. Most már nevetünk a 95 grammon vagy a a 140 grammal. Kinevetnek minket már. Lehet, hogy téli álmat aludtál, de az autóipar simán tudja teljesíteni ezeket a célokat. Mi belemegyünk abba, hogy ezeket nem szigorítjuk most tovább, de azért ne higgyük már el azt, hogy küzdködnek. Az utóbbi években folyamatosan sírtak, hogy időre van szükség, jaj, jaj, nem lesz időnk teljesíteni. Mi meg azt vettük észre, hogy igenis teljesítették hamarabb, mint akartuk, úgyhogy a 2020-as dátum simán teljesíthető, túlzottan lazák vagyunk, inkább ez a baj. Sajnálom, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Bizottság is túl laza volt, nem csak a szak főigazgatóság, hanem az egész bizottság is lehetett volna sokkal ambiciózusabb. Az autóipar képes ezekre a dolgokra, amit itt mi kompromisszumként nagy nehezen elfogadunk, zsebből teljesítik ezeket a dolgokat. Ennyit erről. Tehát nem szabad megpuhulnunk, tágítanunk, azért, mert még lobbisták itt közben bombáznak minket. Ezeket a célokat el lehet érni könnyedén. Nem értek azzal egyet, hogy ha valaki a válságban azt mondja, hogy ilyenkor nem szabad beruházni, költségeket, pénzt kiadni. Gondolkozunk majd picit előre, kedves kolléga, liberális kollégák is. Ha a válság addigra nem érne véget, addigra még egy csomó más bajunk is lesz. Pont a válság alkalmas az új innovációra. Egyetértek Schlüter kollégával. Kell még a tesztciklusról is beszélni? Nevetséges, amit csinálunk. Meg kell változtatni, és ki más, ha mi. Németországban minden nap tízezer autót gyártanak. Erről nem is érdemes több szót vesztegetni. Úgy gondolom, hogy jó úton tart a szöveg, a kompromisszumokat el tudjuk fogadni, és kedves Márton Keregen, ha 2025-ben majd még élünk, akkor nyugdíjasok leszünk mindketten, és majd jöjjünk ide-vissza, ide bicegve a botunk segítségével, és akkor majd meglátod, hogy addigra már 50 gramnál, vagy nem tudom hol tart majd az autóipar. Én kedvelek téged, de tartalmilag homlok egyenest különböző dolgokat gondolunk. Ez egy egész, eléggé világos yes we can volt, most Judit Merkisnek adok szót. Köszönöm elnök úr. Én is csak csatlakozni tudok és szeretnék az előttem szólókhoz. A teszteket illetően itt van egy cikk. Hollandiában ez címlapra kerülő téma. Vége a hazug autó tesztelésnek, és Brüsszel végre friss szelet visz a folyamatba, hangzik a cikk címe. Gebrandi urat név szerint említik a cikkben, nem véletlenül a fogyasztók végre megbízható adatokat szeretnének. És ez fontos nekik, nem akarnak olyan tesztadatokat, amelyekről eleve tudható, hogy le kell őket szerezni másféle. Jó, hogy ez végre elhangzott, hogy jó útra lépünk, új alternatívákat adunk, így is már egy kicsit túl sokáig tart a folyamat, ugye ma délután elfogadjuk valószínűleg ezt a tervezetet, akkor az megy vissza a bizottsághoz, fel kéne ezt gyorsítani. Remélem, hogy az is sikerülni fog nekünk, hogy létrejön egy, egy egységes európai hatóság a 27 tagállami helyett. Ami pedig a szuperhiteleket illeti, az extra kibocsátás egységeket. Jó az, hogyha néha beetetjük a résztvevőket, de néha szükség van a korbácsra is, nem csak mézes madzaggal dolgozik az állam. Egy bónusz-manusz rendszert kéne bevezetni, lehessen jó pontokat és rossz pontokat szerezni, csillagokat vagy mínuszokat felülem, de egy biztos, hogy ösztönzőkre van szükség, és a jó helyen, a jó időben kell ezeket az ösztönzőket megfogalmazni. Ezzel a felszorulók listáját kimerítettük, most az Európai Bizottságé a szó. Lehet, hogy valaha mi vezettük a témát ambíció tekintetében, most azt látjuk, hogy a világ több régiója leelőz minket, Dublinban is megfogalmazódott ez. Az ENSZ környezeti programjának az igazgatója is most már a mi lelkiismeretünkre próbál hatni, és már végképp nem Európa itt az élharcos, ezen a területen is kezdjük elveszteni a versenyképességünket. Az ipari innováció területén jó lenne, hogyha ez nem történne meg. A túl laza célok elkényelmesítik az európai innovációt, pedig eddig jól álltunk. Na. Akkor a bizottságnak adom meg a szót. Parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr, és köszönjük Krámer úrnak is, hogy összefoglalta a módosítók lényegét, és valamennyi képviselőnek köszönöm, hogy ezeket megírták. 147 grammal kezdeném. A társjogalkotó arra kérte a bizottságot, hogy ennek az elérhetőségét támassza alá tanulmányokkal, ezt mi megtettük, és a hatástanulmányokból kiderül, hogy a 147 gram elérhető cél már a meglévő technológiákkal is. A bizottság abban de nem éppen ezért a bizottság nem akart új számmal előállni, egyrészt erre nincs is kompetenciánk, hiszen korábban megállapodtunk ebben. Másfelől nem akarjuk az ipart megzavarni, egyfajta biztonságra van szüksége az innovatív iparnak is. Ha már ez a szám jó ideje libeg, lebeg, akkor ne változtassunk rajta. Ahogy Kellen, úr is elmondta, sikeresen tárgyaltunk, Úgyhogy a 147 g az a szám, amin mellett maradunk. Ami a hosszú távú tervezést illeti, a bizottságnak már vannak dokumentumai, a közlekedésről szóló fehér könyv, a roadmap, amely azt mutatja, hogy a társadalom valamennyi ágazatának hozzá kéne járulnia a széndiokszid kibocsátás csökkentéséhez. Nyilván itt a közlekedés az egyik legnagyobb ágazat, itt ugye 2030-ig 20%-os, 2050-ig 60%-os csökkentésről van szó. A bizottság szeretné ezeket a célokat minél hamarabb verifikálni, mert a iparnak biztonságot akarunk adni, hosszú távon akarjuk kijelölni a célokat, hogy azok követhetők, tervezhetők legyenek. Ehhez a, a hosszú távú célok jelöléséhez azonban nagyon sok szakmai elemzésre, belegondolásra van szükség, jövő belátásra is, hogy milyen technológiák jönnek majd még elő, amelyekről még nem is tudunk. És mindezek tudatában fogunk majd a hosszú távú célok egy új számába előállni, ami az extra kibocsátási értékeket, értékeket illeti. Nem mi javasoltuk ezt a rendszert, tudjuk, hogy a jelenlegi adatok alapján a 2017-es 175 g-os cél nyilvánvalóan meg fog valósulni, tehát nem hisszük azt, hogy további ösztönzőkre lenne ahhoz szükség, hogy alacsony kibocsátású járművek jelenjenek meg a piacon, ezeket már széles körben alkalmazzák a gyártók, ezeket az új technológiákat. Tehát a 147 g is úgy néz ki, hogy viszonylag kis ráfordítással elérhető lesz, tehát nem látjuk szükségét az extra hiteleknek. Ami a tesziklust illeti, Kramer úrral értek egyet, bármit döntünk, az autókról, ezeknek érvényesnek kell lennie a kis haszongépjárművekre is. Ez teszi a képet átláthatóvá, egyszerűvé a gyártók számára. Ezek hasonló eszközök. Nagyon sok kis teherautót egyébként automotorokból fejlesztenek ki. A DJ Enterprise-ból jött kollégákat is értem, hogy a 2014-es dátum az, amikor majd előjön az új globális szabályozás javaslat, és ebből levetett a 2017-re tudnánk mi is valamit a gyakorlatban is megvalósítani. De ebben az összefüggésben emlékeztetnék hogy arra, hogy a bizottság minden javaslata arra irányul, hogy ezeket majd a globális számokat elfogadjuk az új tesztciklusra vonatkozóan. Nem fog, az iparról való összhangban ezeket átveszük majd, és alkalmazni fogjuk. Tehát tudjuk, hogy a fogyasztók érdekét ez szolgálja legjobban, és a VLTB nyilván, mivel reprezentatív és globálisabb, mint a mi számaink, ezért alkalmasabb lesz arra, hogy a kis és középméretű vállalkozásoknak, akik ilyen haszongépjárműveket vásárolnak, is jobb legyen a tervezési biztonsága. Vannak más módosítók is, amelyekről lehetne beszélni, de az extra kibocsátási érdekek és a tesztciklus volt a két legfontosabb. Köszönöm, hogy elmondhattam a véleményem. Ja, vielen Dank für die vielen Debatten. Kramer, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nem térnék ki azokra, amelyek nem kapcsolódnak a témához. Az éghajlatpolitikáról elég sok általános észrevétel elhangzott, ezeket nem szeretném egyenként kommentelni, de ma egy nagyon fontos nap van. Meg kell néznünk a naptárat, hiszen szinte mindent ö, támogatni tudok, amit, äh, amit kollégám mondott. A bizottsággal egy vélemény vagyunk. A célom az, hogy kompromisszumos csomagot dolgozza ki, amelyet valamennyi frakció támogatni tud a következő hét utáni szavazáson, ahogyan a KARSZ rendeletnél is történt. Azt hiszem lehetséges ez még akkor is, hogyha vannak vitatott pontok, amennyiben valamennyien egy kicsit elmozdulunk a fő ö, alkotórészek tekintetében, de szeretném egy kicsit megvilágítani, hogy melyek is az én prioritásaim, és ez az egyes kollégák által elmondottak irányában mutat. A 20-20-as célt nem szabad érintenünk, ezt változatlanul kell hagynunk. Tudom, hogy ez, ezzel egyesek elégedetlenek, de legyünk elég demokraták ahhoz, hogy vegyük tudomásul, hogy ez az elvi vita három évvel ezelőtt zajlott le, kompromisszumhoz vezetett, nem mindenki elégedett ezzel a kompromisszummal, ezt persze értem, de felelős jogalkotóként, hogyha egy kulcsiparról beszélünk, mint az autóipar, akkor ennek az ágazatnak tervezési biztonságot kell adnunk. A 2020-as év még hat év távolságban van a produkt ciklusok mindig hat évesek az autóipar esetében, sőt a könnyű haszongépjárművek esetében még hosszabbak is, mint a személyautóknál. Most modellezik azt, amit majd konstruálnak, tehát a 2020-as évben azon autók kerülnek ki a piacra, amelyek valójában már léteznek. A válság idején pedig nagyon rossz jelzés lenne az autógyárt frakciók számára, hogy azt követelnénk tőlük, hogy mást ö, kóstoljanak, mint amit három évvel ezelőtt kértünk tőlük. Káslita sajnos már nincs jelen. Nos, amit a, mindaz, ami a fogyasztók számára gazdaságosabbá teszi az autóhasználatot, ez vitathatatlan, de nem világos, hogy milyen költségek lesznek a milyen építési költségek lesznek az autóknál amelyek magasabbak lesznek, hogyha mi erőteljesebb célokat dolgozunk ki, illetve haszongépjárművek esetében milyen erősebb költségek várhatók, erről még vita van, és a világ nem mindig úgy néz ki, ahogy Carl Schlitter azt leírja. Ez az ő véleménye, dogmatikus jellegű, de természetesen néhány érvet ellene szegezhetünk ezen véleménynek. A 20. utáni világot illetően a rendelet szövegére tekintek, mi is a rendelet címe. Módozatokról van szó a 2020-as cél eléréséhez. Ez nem a helyes dokumentum most a 2025-ös célok beírására. Mindaz, amiről most vitáztunk, illetve fogunk majd az egyik jelentéstevői találkozón, vagy a munkacsoporti vitán. Nos, ezek esetleg légből kapott kijelentések lehetnek. Egy valódi hatástanulmányra van szükség. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan fog kinézni a világ 2020 utáni világban. Az is lehet, hogy teljesen más lesz alternatív motorokkal, vagy bármi mással. Tehát az, hogy most számadatokat rögzítsünk erre az időszakra, ez csak politikai vágy kifejeződés lehet. Kész vagyok arra, hogy kompromisszumokat dolgozzak ki, de személyes prioritásom ezen szöveget illetően a 20-20-as cél megőrzése. Minden egyébet illetően kompromisszumkész vagyok. Felelős megoldásokat kell találnunk, a szuperkredit esetében nem értek egyet egyes kollégákkal, már más helyütt is elmondtam ezt. A KERSZ-hoz, a kers eltérően Esetleg van még az elektromos motoroknál bizonyos módozat. Az 50 g alatti kibocsátásnál mindenképpen elektromos járművekről kell, hogy legyen szó. Itt városi környezetről van szó, rövid távolságokról, és ez bizonyosan piacot jelent majd az elektromos járművek számára, sokkal inkább, mint a személyautók számára, de a e tekintetben nem vagyok dogmatikus, és a tesztciklusokkal kapcsolatban már minden elhangzott, ami e tekintetben létezik, az nem kielégítő, valami új nemzetközi szintű dolog kidolgozására van szükség, amelyet végre is kell hajtani. Nem vagyok, nem értek egyet azzal, hogy mindennek delegált aktusok keretében kell történnie, de azt hiszem, őt kell tartanunk, hogy ezen két jogszabály keretében nem a tesztciklusokról vitázunk, arra kell összpontosítanunk, ami már létezik, vagy jönni fog, illetve arra azt a fel azt a kérdést is meg kell válaszolnunk, hogy mi lesz, hogyha ez a nemzetközi tesztciklus nem alakul ki, nem jön létre. Azt hiszem, hogy ezen tesztciklusok elfogadottsága csökken, nem mutatják ugyanis a járművek valódi kibocsátásait, tehát itt voltak olyan időszakok, amikor még nem voltak például hűtő-fűtő berendezések, klímaberendezések, ezek akkor jöttek létre. Azt hiszem, hogy a Kersz témánál is már felvetődött egyes kérdések most megválaszolásra kerültek, és az ennyi jelentéstevőkkel meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet majd kompromisszumokat kidolgozni. Konstruktív módon tekintek tehát a tárgyalások eset elébe remélhetőleg ki tudunk majd dolgozni egy észszerű kompromisszumos csomagot, amely észszerű döntéshez vezet minket elnök. Köszönöm ezzel. A vita végére értünk. Május 6-7-én szavazunk az MV-ben, a plenárison pedig júliusban minden valószínűség szerint a könnyű haszongépjárművektől most áttérünk a porszívókra, és itt Holger Kramer nyújtott be egy indítványt, egy kérvényt, és jó lenne, hogyha most ő folytatná az autók után áttérve a porszívókra. Az itt eltöltött kilenc év során nagyon sok részletekben menő szabályozás megalkotásában részt vettem bennem is felmerült, hogy szükséges-e porszívó szinten szabályozni a világot. Nem hittem volna, hogy egyszer magam is egy ilyen ö, szöveg szerzőjévé válok. Amit most itt elmondok tartalmilag, azt elismerem, hogy technikailag nem feltétlenül követhető mindenkinek, szinte fizikusnak kell lenni ahhoz, hogy ezt a témát megértsük, de lehet ezt egyszerűbben is előadni. Akinek, aki használt már porszívót, férfi létére és nem mérnök, az ö, azért megértheti, és nekünk környezeti képviselőként pedig különösen dolgunk, hogy megértsük, hogy sajnos, igen, ezzel is foglalkozni kell, vagy nem sajnos, a bizottságot arra akarjuk most felszólítani, hogy írja át ezt a szöveget. A címkézésről szól a dolog, hogy a porszívók energiahatékonyságát is címkézzék, ezzel alapvetően egyetértünk, a mosógépeknél már régóta működik a dolog. A fogyasztó tudja, hogy az adott termék hova tartozik. De ez így önmagában nem elég. Az áramfogyasztása egy terméknek nem mond el róla mindent, a hatékonyságról sem. Ehhez hozzá kell venni azt is, hogy a termék mire képes adott áramfelhasználás mellett, és nem hittem volna, mondom, hogy ö, valaha ezt a szót ki kell mondanom politikusként, de egy porszívó, por befogadó képessége, mint mutató, hozzátartozik az áramfelvételhez, hogy ö, reális képet tudjunk alkotni. Azonos energia felhasználás mellett egy 6-700 wattos porszívó közül az egyik három-négyszer annyi port képes fölvenni, és így a gyengébet három-négyszer annyi ideig kell futtatni a szőnyegen, míg ugyanazt a port felszívja. Tehát hiába hogy azt ugyanannyit, az egyik kevésbé hatékony. És, és csak idéznék most, nem akarom felolvasni, csak röviden idéznék négy tagállami állásfoglalásból, akik a komitológia során fenntartást fogalmaztak meg, Belgium, Németország, Portugália és Olaszország. A belga állam azt írta le, muszáj angolul idéznem, sajnálom, ez nem elég világos üzenet a fogyasztók felé, az olasz azt mondja, hogy az energiafogyasztás, a gyenge hatékonyságú ö, termékeknek ad majd piaci előnyt, és a portugál fenntartás is hasonló. A hatékony, nem hatékony porszívókat segíti az egyoldalú fogyasztás alapú címkézés. És Németország is ugyanezt fogalmazta meg, talán legrészletesebben és legkritikusabban idézek. A jelenlegi formula negatív trendet indíthat be a tisztítási hatékonyság tekintetében, és még romlik majd a címkékbe vetett bizalom, hogyha a címkéket pusztán az áramfelvétel alapján adják ki. Tehát ez nem lobby érdek, hanem szakmai megfogalmazás, amit itt látunk, hallunk. Nem szabad, hogy egy egy, az átfogó ökolébel címkézést aláássuk azzal, hogy nem szakmailag elfogadhatóan járunk el. Tehát kritizáljuk a bizottsági döntést, amely a komitológián belül is egyébként meglehetősen vitatott volt, sok szakértő vitatta azt. A bizottságnak szeretnénk visszadobni a labdát, ezt újra kell gondolni. A tisztítási teljesítmény nyel közösen értelmezhető csak az áramfelvétel. És ugye arról még nem beszéltünk, hogy mennyi port vert föl a porszívó ügy, ez is egy mutató lehetne. Na, felolvasom, hogy kit, kik akarnak megszólalni. Peter Liese, Chris Davis und Sophie Okoni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 Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm, elnök úr. Néhány éve jelentéstevője vagyok az ökodesign, voltam az ökodesign irányelvnek 2005-ben azt hiszem. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a kérdésen Péter Lízével is. Uh, és emlékszem Szurak úrra is a bizottság részéről. Fontos az akkori prioritásunkra emlékeztetni, ezek most is lényegesek, azaz minimalizálni kell a környezetre való negatív befolyást számos sok energiát fogyasztó termékkel, és ezek gyártása folyamán, illetve életciklusa során egészen használatuk végéig kell ezt megtennünk. Nos, Holger Kramer jelentését illetően semmi kifogással nem élnék. Itt a parlament ellenőrzési joga teljesen egyértelmű és nyilvánvaló. Itt elolvastam Kramer úr kifogását, és ezek okait, érveit egyetértek véleményével, illetve a problémával, itt egy fizikai jellegű problémáról van szó. of the annual energy consumption of carpet and hardware vacuum cleaners, blah, blah, blah, do not take into account sufficiently the actual performance of the vacuum, the dust picking performance of a and so on, qui fait référence à une... amely utal egy matematikai képletre, amely a 11-es oldalán található az irányelvnek, nagyon sok algoritmus a számítással foglalkoztam egy másik életben. Azért mondom ezen kollégák kedvéért, akik ezt nem ismerik, meg kell uh, hallgatnunk azokat is, akik uh, emellett vannak a szakértőket a bizottság részéről, öt éve foglalkozunk ezzel a végrehajtási intézkedéssel, amely nagyon fontos az ökodizájn irányelv szempontjából, és meg kell hallgatnunk az ágazatot, a szervezeteket, az érintetteket, akik szinte egyhangulag, néhányak kivételével, főleg Németországban egyetértenek az itteni javaslattal, a bizottsági javaslattal, amely előirányoz egyfajta kivezetési időszakot, azt hiszem, hogy nem 2019 előtt lenne teljes mértékben alkalmazva ez az intézkedés az ágazat számára. Tehát van egy akklimatizációs időszak az ágazat számára. Mindezek meghallgatása után azt hiszem, hogy nyugodtak lehetünk azt illetően, hiszen erről van szó a matematikai képletben, hogy tehát itt a por felvételi teljesítményről van szó, amely szerepel a formulában, a képletben, a kollégám azt mondja, hogy nem, mások, mindenki más azt mondja, hogy igen. Tehát azt hiszem, hogy a bizottság javaslatát kell mégiscsak támogatnunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm következőként. Péter Líze kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó, hogy még egyszer vitázunk erről, hogy minden átlátható legyen de azt hiszem, hogy tisztáznunk kell azt is, hogy valamennyi cég egy kivételével, amelyeket érint ez a rendeletjavaslat, ezt hasznosnak tartják, hiszen itt nem az ipar ellenében történik szabályozás. Kezdetben én szkeptikus voltam, most azonban támogattam a javaslatot, amikor már ezt meg is változtatták, és azok a tagállamok, amelyek szkeptikusok voltak, Belgium és Németország például, tudomásom szerint végezetül hozzájárultak ezen javaslathoz a tárgyalási folyamat lezárultával. Az ökodizájn irányelben arról van szó, hogy energiát és forrásokat takarítsunk meg. Ez részleteiben nem olyan egyszerű, de azt hiszem, hogy végeredményben jó eszköz ez, és ez megmutatkozik azon példán is, ami itt van előttünk. Egyetértünk tehát ezzel. Hosszasan vitáztam a szakértőkkel, azon cég részéről is, amely nagyon energikusan és bátran kifogással akart élni. Észak-Rajna, Westfáliából, Németországból, és úgy tűnik, hogy itt a bizottság rossz irányt vett fel, nagyon sok vitát lefolytattam szakértőkkel, kormányok részéről, sok cég szakértőivel, míg Frederick Ries álláspontját foglalom el, azaz, hogy ezt a kifogást nem támogatom. Elnézést, hogy el kell hagynom a termet, mert egy magas rangú tisztviselő vár engem Berlinből, aki az élelmiszerbiztonságról és az ezzel összefüggő válságról kíván velem eszmét cserélni, de a bizottságnak két dolgot szeretnék elmondani. Egyrészt azt, hogy miért jó és hasznos ez a javaslat. Nos, itt miért is jogtalan, indokolatlan ez a kifogás? Jó lenne, hogyha mindenki hallaná ezt, mielőtt szavazunk. A második dolog pedig az egyik érintett cég részéről, aki támogatta a kifogást, van egy ilyen kijelentés, hogy a bizottság jelezte, hogyha a kifogással élnek, akkor megváltoztatja a képletet, és most már a megváltoztatott képlettel ez hatékony az a javaslat. Mind a két kérdésre válaszolok majd, már hallottam ezeket, de mindenkinek hallania kell ezeket az észrevételeket, mielőtt megtörténne a szavazás. Elnök, köszönöm, Péter Liza, Chris Davis következik. Elnök úr régebben azt mondta, hogy ha hogy jobb lenne, hogyha ez a szakbizottság jobban ismert lenne a nagy közönség számára. Jó lenne, hogyha mindenki behozta volna ma például a porszívóját, és akkor ezt megismerhetni a nagy közönség is, hogy mit, mit csinálunk. Egy kérdésem lenne a, szakbiz... a kérdésem lenne a bizottság felé, vagy kettő. Hányan mondtak ellen ezen javaslatoknak, hány gyártó? Meg lehet változtatni ezt a javaslatot, hogy valahogy kiegyensúlyozottabb legyen? És ez, ha ezt megváltoztatnák, akkor ez mit jelentene? Szerintük, szerintük akkor más gyártók ellenkeznének? Köszönjük szépen, most Okuni asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Felszólalásom arra a kérdésre próbál válaszolni, amit Lize úr tett fel a bizottságnak, ugye, hogy pontosan tudni kéne, hogy ez a szöveg miért az, amelyről szavaznunk kell, és miért kéne megszavaznunk. Szomorú vagyok, hogy most ma azt kell mondanom a, a választóimnak, hogy ö, úgy tűnik, hogy a porszívók ügyében most új kritériumot kell bevezetni. Ugye ennek gazdasági, pénzügyi, társadalmi, egészségügyi, környezeti vonzata is van, és ö, minden területen gondot okoz. Nem értem azt, hogy miért kéne most új prioritásokat megfogalmazni a jelenlegieken túl. Nem képes a bizottság a jelentés mellett, amely ugye érthetetlen részleteket tartalmaz, ugye a backloading kapcsán ezt már egyszer megéltük, hogy nem vagyunk képtelenek megvédeni a polgárainkat a hús ö, botrány okozta egészségügyi vonzataitól. Nem vagyunk képesek megvédeni a polgárokat azon mm, biztonságok kapcsán, amely a, a emlőprotézis kapcsán kialakult, ugye több tízezer európai polgárt érint. Aztán ugye nagy válság közepette vagyunk, és ebben a pillanatban a Környezetvédelmi Szakbizottság és Kellens is elmondta, hogy mindent annak érdekében kéne mobilizálni, hogy ezt az idősságot úgy éljük át, hogy a válságból valami jó dolog kinőjön, és az ipari ciklus felfele íveljen, amelynek környezeti, ökológiai előnyei lesznek, a kutatásra, fejlesztésre, innovációra pozitívan hat, és ezt az amúgy is létező ipari ciklust most fellendíteni. Erre kéne törekednünk, és ez most a porszívók, porfelvevő képessége, hát szóval ez egy kicsit már túl bonyolult és lelassítja a folyamatot. Legjobb lenne, ha porszívókat megújuló energiákkal lehetne hajtani, és akkor tényleg tisztaságot teremtenének. De most komolyra fordítva a szót, hát ha valaki felvet egy szakmai szempontot, erről beszélni kell azért, hölgyem, tehát parlamenti képviselőként a beszéd, a kötelességünk, nem söpörhetjük a szőnyeg alá, hogyha felmerült egy érv. Az előző bizottsági héten is már volt erről szó, és szerintem fontos, hogy erről beszéljünk, mert kommunikálnunk erről a témáról. Sok újság és dokumentum első oldalán szerepel most a probléma, tehát nem lehet nem véleményt formálnunk a dologról. Komoly háttere van a felvetésnek, szerintem még ha groteszkül is hangzik a téma, akkor is beszélni kell róla mint ahogy a backloadingról is. Linda McEvennek adok szót. Yes, I agree with you. Egyetértek, elnök úr. Sokat harcoltuk azért, hogy meglegyenek ezek a jogköreink, és ezekről a kérdésekről is elmondhassuk a véleményüket. Van, aki azt gondolhatja ma, hogy ezek nem olyan fontos kérdések, tehát beszéltünk már olyasmiről, hogy milyen anyaggal lehet összeragasztani a különböző hús darabokat, úgyhogy végül is ez ahhoz képest javulás. De tudom, hogy azért ennél nagyobb halak is vannak. Egyébként ez, ez is elég nagy hal, mert energiahatékonyságról van szó, és Chris Davis megkérdezte már, hogy hány cég ért egyet ezzel, hány gyártó cég ért egyet ezzel a bizottság javaslata, hányan nem. Úgy tűnik, hogy gond van, mert ugye konzultáltak a konzultáltak a cégekkel, akik azóta, akiket azóta meggyőztek, maradt még egy vonakodó cég. Hát én nem tudom. Kramer urat támogatni, nekünk jó rendszerekre van szükség. Mi ellene fogunk szavazni ezen javaslatnak. Nem Linda Kevin. Ki? Gebrandi úr. Köszönöm szépen. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal, de szerettem volna köszönetet mondani Krámer úrnak. Bár szép idő van. Ő egész hétvégén a porszívókat próbálgat. Mint hogyha a por minthogyha a porfelszívó kapacitás nem 0,17, hanem 0,2% lett volna. Ami pedig a változásokat, a szövegbeli változásokat illeti, hát én, én ezen hétvégén megpróbáltam tapasztalati úton ezek a kérdésnek utána járni, ami pedig az ökodizájn irányelvet illeti, hát azt hiszem, hogy itt eléggé részletes kérdésről van szó, és fenntarthatósági kérdések is fölmerülnek. Okoni azt, hogy említette, hogy egyfajta fordulópontra van szükség. Nos, nagyon fontos elemeket láthatunk itt a, a tervezetben. Nos, minden olyan terméktől meg kéne szabadulni, amelyek nem férnek bele egy fenntartható, egy fenntartható keretbe. Nos, a tanács kért bizonyos dolgot, amik benne vannak az eredeti javaslatban, szerintem a jelenlegi formájában elfogad, nem elfogadható a javaslat. Just, just 20 Nos, csak válaszolni szeretnék Okkani kolléganőmnek. Nem a bizottság védelmezője szerepében lépek fel, nem kell itt felforgatni a dolgokat, ez egy kifogás, nem a bizottság ügyéről van szó, itt a kifogásról vitázunk, és ahogy az imént említettem, öt év kemény munkáról van szó a bizottság részéről, amikor is megszülték kvázi ezt a végrehajtás irányelvet az ökodizájn irányelv keretében. Ez nagyon fontos az éghajlatváltozás ellenében, nagyon fontos, még akkor is, hogyha talán a porszívó nem tűnik annyira fontosnak, de alapjában vége, ez a kérdés igenis, hogy nagyon fontos. Elnök, köszönöm szépen, Holger Kramer kap szót. Nos, még egy záró nyilatkozat. Egy dologra szeretnék reagálni, amely nagyon fontosnak tűnik számomra, és e, itt nem az a lényeg, hogy mit mond a bizottság. Az egyéb politikai döntéseknél, például a könnyű haszongépjárművek, vagy az, hogy az ipart mennyire érinti a jogszabály, mindig az a probléma merül fel, hogy a gazdaság érdekeit követjük. Most miért pont ennél a kérdésnél lenne kevésbé lényeges, hogy az ipar nem támogatta ezt. Nem kézenfekvő, hogy azok a vállalatok, amelyek kevésbé hatékony termékeket állítanak elő, mint a porszívó, üdvözölnének egy olyan címkézési szabályozást, amelynél az ő termékük, amely nem annyira hatékony, nem kapja meg a legjobb címkét. Nos, ez az eljárás mégis csak furcsák tűnik számomra. A Bosch készülékeknél itt van egy 2013-as februári levél, amikor is az a cég a legnagyobb aggodalmainak ad hangot ezen hatékonysági formula miatt a porszívókra vonatkozóan, és tegnap vagy tegnap előtt ugyanez a cég éppen az ellentétes nyilatkozatot tette. Tehát valaki belül utána számolt a dolgoknak, és azt mondta, hogy na mégiscsak támogatjuk ezt. Aközben nem volt változása a bizottság komitológiai járásában. Tehát az a kérdés, hogy mely cégek támogatják ezt a szabályzatot, illetve az a kérdés, hogy a hatékonysági képlet az megfelelő -e, ez két teljesen különböző dolog. Itt független szakértőkre van szükség, nem pedig az érintett cégek véleményére. Kicsit furcsa, sajátosnak tartom a vitát a tekintetben. Nagyon pro- na, sok problémánk van amúgy is az iparbefolyás gyakorlásával a döntéseinkre. Akik itt előülnek, tudják, nyilván itt azért érdekek játszanak a háttérben. Ne említsünk neveket, kemény érdekek vannak itt az egyik és a másik irány mögött, ez világos. Ezzel együtt most a bizottságnak adom meg a szót, hogy próbáljuk lekerekíteni a lekerekíthetetlent, és hallgassuk meg a bizottságot, hogy miért alakították ki ezt a formulát, a saját, voltak-e saját felméréseik a tekintetben, hogy az utóbbi hetekben felmerült ö, problémát kiküszöböljék. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek jó napot kívánok! Örülök annak, hogy hajlandóak a párbeszédre, úgy véljük, hogy ez része annak a, része annak a folyamatnak, hogy komolyan vegyük a parlament ellenvéleményét. Okoni asszonynak mondom, nyilván ez nem olyan fontos, mint a backloading, nem olyan fontos ez, mint sok másik dolog, de az energiahatékonyság, mint olyan, nagyon fontos. És az a gond az energiahatékonysággal, hogy csak akkor lehet ezt igazán elérni, hogyha nagyon sok kis apró dolgot együttesen vizsgálunk. A teljes elektromos áram hatékonyságát csak részleteken keresztül lehet javítani. Tehát nagyon fontos, hogy a részleteknél ne hibázzunk. Jelen esetben Európában 2020-ig 19 tera kilovatórát tudunk megtakarítani, és ez eh, nem akármi, ez a fogyasztók érdekeit is szolgálja, és környezetvédelmi szempontból is nagyon komoly előnyei vannak. Tehát a mai kérdés fontos kérdés, nagyon ö, sokat egyeztettünk az érintett felekkel, konzultációs fórumokat hallottunk, és a szabályozó bizottságban is felmerült ez. Ez a bizottság kompromisszumot hozott, csak egyetlen tagállam nem tudta, nem tudta azonosítani magát ezen, nem tudta azonosulni ezen kompromisszummal, úgyhogy szerintem ez igenis a követendő út. Van egy jogos ellenérv, ez pedig az, hogy hogyan lehet címkézni a porszívókat energiahatékonyság alapja. Jelenleg ez nem létezik. Tehát e- elképzelhető, hogy mondjuk a címkét kap egy, egy porszívó energiahatékosság szempontjából, de a tisztító hatásuk mégsem elegendő. Na, ezt a problémát kéne megoldani. Úgy, hogy a jogszabály javaslatban ezt a típusú porszívót egész egyszerűen betiltanánk. Ez a javaslat tehát eltér az eredeti javaslatunktól, pontosan azért, mert az ilyen típusú nem kívánatos porszívókat betiltjuk. Attól a ponttól kezdve, amikor bevezetjük a címkézést. Tehát erre az agályra azt hiszem megfelelően tudtunk reagálni. Így aztán plusz lépésekre nincs szükség, éppen ezért nem kell a matematikai képletet megváltoztatni. Nem kell pontosan ezért a 2,5-es szorzót alkalmazni, ami ugye arra a képletre vonatkozik, hogy milyen a por összegyűjtő képessége a porszívóknak. Erre nincs szükség, sőt, ha ezt megtennénk, akkor az a tudományos és műszaki munkának ellentmondani, amit ezzel kapcsolatban végeztünk. Ugye 0,2-ről 0,5%-ra kívánjuk ezt az arányt megváltoztatni. Volt is bizonyítékunk arra, hogy erre miért van szükség. A Bosch Siemens-től és egy összehasonlító tanulmányból vettük a, vettük a bizonyítékokat. A belga hatóságok azonban újabb vizsgálatokat tettek, és azt mutatták ki, hogy a 0,2-es érték körüli érték bizonyos körülmények függvényében kívánatosabb. Éppen ezért a 0,15-ről 0,2-re változtattuk meg ezt az értéket. Semmi semmi érve, semmilyen érvet nem tudnék felsorolni azt támogatandó, hogy miért kéne ezt a 0,2-t még följebb emelni 05 tizedre. Veszélyes lenne egy olyan számot bevezetni, amelynek semmilyen műszaki alátámasztása nincs, még a belga tanulmány sem támasztja ezt alá. Davis úrnak válaszolnék, ő azt kérdezte, hogy hány gyártó cégnek volt ellenvéleménye miután a, mi előtt a bizottsághoz értünk volna, két olyan cég volt, aki ezzel kapcsolatban aggályokkal élt. Ugye azóta megváltoztattunk a jogszab, megváltoztattuk ezt a, ezt a dokumentum tervezetet, most már csak egyetlen olyan, tag, egyetlen olyan gyártó cég van, amelynek nem tetszik ez a tervezet. Az ökodizájn ha az ökodizájn tervezetben megtesszük ezt a változást, akkor nyilván máshova a címkézésről szóló jogszabályban is be kell vezetni ezt a változást, különben félrevezetnénk a fogyasztót. Tehát mindenképpen megfelelően tájékoztatni kell a fogyasztót, a nem megfelelő matematikai képlet, vagy bármilyen más technikai kifejezése a hatékonyságnak félrevezető lehet. Nos, A parlament és ez a szakbizottság hat, nyomásának hatására megpróbáljuk feldolgozni az ökodizájn irányelvben fennmaradó problémákat, tehát a hátralékunkat ledolgozzuk, jól haladunk, várjuk, hogy mikor tárhatjuk már önök elé ezt a tervezetet, várjuk a konstruktív vitát, szeretnénk több információt az önök rendelkezésre bocsátani, amikor ennek eljön az ideje, akkor ezt nagyon nagy örömmel tesszük meg. Dank. Köszönöm szépen. Pótkérdés, igény? Nincs. Akkor köszönöm a bizottságnak és a kollégáknak a konstruktív vitát. És most rátérünk a következő napi rendi pontra. A tízes számúra, nem tévedek, mondja az elnök, túl nagyot ugrottam, a nyolcas pont következik. Az a pont, amelyen már egyszer foglalkoztunk. Én azt gondolom, hogy mégis ezzel még nem foglalkoztunk eleget, mert a jogalkotási felhatalmazás gyakorlásával sok baj van amikor a háromoldalú egyeztetéseken ülünk, akkor gyakran látjuk, hogy a jogalkotási felhatalmazás eh, a delegált és eh, a végrehajtási aktusok eh, ügyében sokszor van kavarodás. Magunk sem tudjuk, hogy mivel élhetünk. Nem akartam zavarni a kolléganőt a telefonálásban, azért hallgattam el. Tehát eh, foglalkoznunk kell ezzel a témával, mint ahogy a jogi bizottság is foglalkozik, ők az illetékesek. Ők fogják megmondani nekünk, hogy milyen új jogokat kaptunk végül is, és nekünk környezetvédelmi bizottság témaként, erre véleményt kell alkotnunk. Ezt a témát én vittem eddig, és úgy látom, hogy sok, akár profán példa kapcsán is látható, most éppen a porszívók, porfelvevők kapacitása kapcsán, de a GMO-kkal az élelmiszer szintkézés kapcsán is a sugárzási ö, ö, téma kapcsán is számtalanszor láttuk, látjuk, és minden frakció küzdik ezzel, hogy az új jogi kompetenciáinkkal nem érünk talán eléggé. Pedig az lenne a dolgunk, hogy ezekről a témákról kompetenciáink teljes tudatában döntsünk. Ugye egyre több kompetenciánk van, ellenőrzési kompetenciánk is, és ez a jelentés ezt próbálja feltárni, és politikai szintre vinni azt, hogy amire technikailag lehetőségünk van, azzal politikailag is éljünk. Jó lenne, hogyha a következő választási időszak elején egyből lenne egy továbbképzés az új képviselők számára, hogy mit is jelent ez a Lisszaboni szerződés által nekünk megadott új jog. Még mindig nem élünk a már sok éve létező Lisszaboni szerződés adta lehetőségekkel. A tanás néha örül annak, meg a bizottság, hogy mi átsiklunk lehetőségeink fölött, de ezt most mi meg, megváltoztatjuk, mert mindennapi munkánk szempontjából óriási jelentősége van. Ennyit kívántam elmondani a témáról. Néhány percünk még van, hogy róla ezt mit cseréljünk. Úgyhogy ezt kollégának adok szót. Ő volt az árnyék előadó. Nem kíván szólni. Akkor Chris Davis. Uh, very briefly, csak röviden, egyetértek önnel. Ez egy digi eredetű probléma. Meg kell találni a megoldást. Az... Nem értem, hogy folyik -e, nem tudom, hogy folyik -e valamilyen vita arról, hogy hogyan lehet itt előrelépni, elnökségi szinten vagy máshol volt egy vita arról, hogy hogyan lehet tárgyalásokat kezdeni a tanácssal? Ugye a tanácsnak mindig gond az, hogy betartsa az időhatárokat például, de vannak más példák, példák is. Nyilván a többi szakbizottság is hozzátehet ehhez még valamit. voltak olyan témák, amikor e, a parlament véleménye nem tetszett a tanácsnak, de aztán mégis mi győzedelmeskedünk. Szerintem eseti. Az eseteket föl kéne dolgozni szakbizottságonként, hol győzedelmeskedett a tanács, hol mi. Van, vannak olyan eset, illetve ennek a feldolgozása még eléggé, eléggé gyenge. A halászati bizottságban volt egy nagyon hasonló jelentés, de nagyon sokáig tartott, még ezt feldolgoztuk azért, mert a tanács, a, a tanács dolgozói, munkatársai nem ülnek ott az asztalnál, a tárgyaló asztalnál, pedig jó lenne, hogyha ezt a pragmatikus megközelítést alkalmaznák. Ich Thank you very much, and I... Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek az elnökkel, illetve Chris Davis ötlete is jónak tűnik. Aki részt vett már három oldalú párbeszédben, azt tudja, hogy hogyan ködösít a tanács, illetve hogy hogyan facsarja ki azt, ami számára jó, tehát a delegált aktus helyett a végrehajtási aktust. az előző ciklusban egy bizonyos típusú egy bizonyos típusú jogi aktusból hat darab volt, ebből ötöt változtattak meg végrehajtási aktus, aktusra. Nos, egyébként pedig ahhoz, hogy ebbe a kategóriába kerüljön egy jogi aktus, azok ugyanolyanok az előző ciklusban, mint most, és ez ugye szerepel Matthias Grote véleményében is. Alapvetően azért egyetértek, olyan kérdés ez, ami ami hát ugye eléggé absztrakt, nagyon unalmasnak tűnik, de ettől függetlenül nagyon fontos mindenki számára. Köszönöm. Nem látok további szólásra jelentkezőt. Az Európai Bizottságnak adom meg a szót, tessék. Köszönöm, elnök úr. Bizottsági szempontból, vagy a bizottság szemszögéből üdvözlendő az, hogy erről a kérdésről beszélnek a parlamentben. Jó az időzítés, jó az alkalom arra, hogy az eddigi tapasztalatokat megpróbáljuk valahogyan számszerűsíteni, és ezt felülvizsgálni. Hát egyrészt a, a rendszer jól működik, hiszen már több mint 55 delegált aktust fogadtunk el. Elég zökenőmentes a rendszer, szokják a dolgot az intézmények. Azért vannak nyilván problémánk is, például hogyan határoljuk el a végrehajtás és a felhatalmazáson alapuló aktusokat. Nyilván az intézmények másfelé tendálnak. A bizottság mindig is azt mondja, hogy eseti alapú elbírálásra van szükség, illetve mindenki meg kell vizsgálni azt, hogy a parlamentnek milyen hatásköre van, vissza kell menni mindig a szerződésig, a szerződésben kell megvizsgálni a kritériumokat, a szempontrendszert, a módosítás, a kiegészítés azt jelenti, hogy az alap aktusokat ki ö, egészíteni, ez mindig ö, delegált aktus, és az alap jogszabályban foglaltak pontosítása pedig végrehajtási aktus. A bizottság is ragaszkodik ahhoz, hogy a tárgyalások során szétválasszuk a kétféle jogi aktust, tehát meg kell győződnünk arról, hogy megfelelően jogszerűek a választott aktus típusok. Hogyha nem megfelelő a párosítás, a, a téma, illetve a jogi, választott jogi aktus között, akkor akár bírósághoz is fordulhatunk, például a biocidok esetében ez történt. Sajnálatosnak tartjuk, hogy mindig a tárgyalások végén merül csak föl a jogi aktus megválasztása. Talán ezzel kéne kezdeni a tárgyalást, vagy legalábbis akkor föl kéne ezt vetni a tárgyalások során, amikor a tartalmi kérdésekről van szó. Mert hogyha végén tesszük ezt fel, akkor az elősen megkérdőjelezi a végeredményt. Még egy dolog, a tartalommal kapcsolatban, a szövegtervezettel kapcsolatban. Az egy hónapos felülvizsgálati vagy ellenőrzési határidő. Nos, az új komitológiai rendeletet rendes jogalkotási eljárásban egy, együttdöntéssel fogadták el. Nos, ott ezt az egy hónapos időszakot megszüntetjük, és ennek értelmében a végrehajtási aktus előkészítésénél a parlament és a tanács bármikor beleszólhat a folyamatba. A bizottság nyilatkozatában benne van ez 2011-ben a komitológiai regiszter ről folyó vitában ezt elmondtuk, a parlamentnek egész egyszerűen jeleznie kell, hogy az ellenőrzési jogát kívánja gyakorolni. Sajnálatos lenne, hogyha ezt a bonyolító körülményt ismételten bevezetnénk, tehát ezt az egy hónapos ellenőrzési, vagy felülvizsgálati, vagy vizsgálati határidőt bevennénk, hiszen alig-alig volt arra példa, hogy ezt használták volna, hogy bárki ezzel élt volna. Egyébként pedig ez azt jelenti, hogy az összes többi esetben a végrehajtási aktusok egy hónapig várakoznak, tehát ennyi időt vesztegetünk el. Ennyit köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak a megszólalást, a vitát mindenkinek és Szatu Hassinak is igaza van. Első látásra talán nem olyan izgalmas ez a téma, de nagyon fontos. És jelenleg esetenként dől el, hogy akkor melyik eljárás, melyik aktus érvényesül, ezen kéne lendíteni valamit. Tehát ezzel mindenképpen foglalkozni kell, és jó, hogy a jogi bizottság viszi ezt tudomásul vettem, amit Satu Hassi mondott, és Chris Davis megszólalását is vettem. Várom a módosítókat. A határideje ezeknek május 6-a, és várhatóan május 29-én, 30-án szavazunk róla. Köszönöm mindenkinek a megjelenést, a megszólalást, a hallgatást, és találkozunk újra három órakor ugyanitt hogy egyből elkezdjük a szavazást, addig pedig mindenkinek jó étvágyat kívánok.